So, liebe Kedves kollégák, szeretettel üdvözlök mindenkit az ülésünkön, amelyre ma délután és holnap délelőtt kerül sor. Remélem mindenkinek szép hétvégéje volt, és jól ünnepelt a pünkösdöt. Nagyon terjedelmes napirendet kell végig dolgoznunk. Ez a napirendnek magának az elfogadásával kezdődik. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. Ami az elnök közleményeit illeti, szeretnék arra emlékeztetni, hogy különböző rendezvények lesznek a bizottság szervezésében. Például az európai veszélyekkel kapcsolatos válaszadással kapcsolatos workshop. Mi vagyunk ugyanis a katasztrófa védelemmel kapcsolatos illetékes szakbizottság, és éppen ezért jó lenne, hogyha sokan vennének részt ezen a rendezvényen. Június 21-én egy meghallgatást tartunk a balti tengerrel kapcsolatban és sokan fognak részt venni Lengyelországból ezen, illetőleg a klímaváltozással kapcsolatban is lesz egy workshopunk, és a széndiokszid kibocsátás csökkentésével kapcsolatban június 8-án 16 órától 18 óra 30-ig. Ami a klímavédelmet illeti, ezzel kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy az UNFCC-nek Bondban most folynak a tárgyalásai. Sajnos erről még semmilyen újdonságról nem hallottunk. Ezek az ENSZ konferenciák általában a végén szolgálnak valami fajta előrelépéssel, újdonsággal, akkor ismerhetőek föl bizonyos előrelépések. Egészen addig csak stagnálásról és előrelépések hiányáról számolhatunk be. A Nemzetközi Energiaügyi Ügynökség vizsgálja, hogy az elmúlt eh, évben, 2010-ben hogyan emelkedett a széndiokszid kibocsátás 30,6 milliárd tonnára, azaz 386 gigatonnára. Sokkal kisebb növekedést vártak, tehát itt gyakorlatilag a késedelem okoz veszélyeket ezen a területen. Egy újdonságot is szeretnék bejelenteni. Skülakakis kollégánk megváltoztatta a frakció, tehát váltott a frakciók között, és elhagyta a legnagyobb frakciót, és áttért az ALDE frakciójába. Szkülekakis kolléga tehát mostantól az ALDE frakció tagja. Ez azt jelenti, legalábbis jelen pillanatban még semmilyen konzekvenciával nem jár, de hát majd meglátjuk, hogy a jövőben ez mit fog jelenteni azokkal a pontokkal kapcsolatban, amit itt kiosztunk. És akkor áttérnünk az első érdemi napirendi pontra, harmadik napirendi pontra, nevezetesen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzésére, a Szevezó három irányelvre. Itt van egy előadónk, ez nem más, mint Áder János, aki beledolgozta magát alaposan ebbe az anyagba. Én azt javasolnám, hogy hívjuk meg az eszmény cserére a bizottságot is, hogy mutassa be a szervező három irányelvet, ugyanis erre még eddig nem került itt sor, jól lehet ezen már dolgoznak. Marianne Venning van jelen a Envi főigazgatóság képviseletében. Wenning asszony, hogyha bemutatná nekünk, hogy mit tart fontosnak ezzel kapcsolatban parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. Köszönöm, elnök úr, mindenkit üdvözlök. Ahogy az elnök javasolta, röviden be fogom mutatni azt a munkát, amit végeztünk. Nagyon hálásak vagyunk a szakbizottságnak, és különösen Áder úrnak, a jelentéstevőnek a munkájáért. Nagyon gyorsan elkezdte a munkát a bizottság javaslatával kapcsolatban. Áder úr jelentésére vonatkozó kommentárjaimat a végére hagyom a vit- mai vitának, úgyhogy jelen pillanatban csak egy rövid bemutatót fogok nyújtani a Szevezó 3-asról. Talán első emlékeztetőként a felülvizsgálati folyamat 2008-ban kezdődött meg. Ezt az váltotta ki, hogy a jelenlegi irányelv hatáját az új Európai Uniós szabályok és az osztályozási rendszer, az úgynevezett CLP vagy osztályozási rendelethez kellett hozzáigazítani. Ez az új ENSZ globálisan harmonizált rendszer a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének ENSZ keretében elfogadott egyetemes harmonizált rendszeréhez kellett alkalmazni. Az irányelv 96-os változatának a lényege megmaradt, ugyanakkor lehetőséget adott ez a harmonizáció arra, hogy a bizottság megvizsgálja, hogy más változtatásokkal is kéne élni. Ez az irányelv nagyon fontos eszköze az óriási balesetek és ezek következményeinek elkerülésének. Mindazonáltal a legutóbbi felülvizsgálat után is láthatjuk azt, hogy évről évre 20-35 jelentős baleset következik be, amiről értesítik az Európai Bizottságot. Fel kell ismernünk, hogy hát ez még mindig túlságosan magas szám. Ezért folytatnunk kell azt az erőfeszítést, hogy ezen jelentős balesetek előfordulását tovább csökkentsük, ennek következményeit is tovább csökkentsük, és ezt a szabályozási rendszer módosításával kívánjuk megtenni. Aztán az új vegyi osztályozási rendszerhez való hozzáigazítás, ez volt ennek a felülvizsgálatnak a fő célja, de emellett az volt a célunk, hogy a védelem szintjét fenntartsuk, és ugyanakkor az irányelv hatájára a lehető legkisebb változtató hatást érjük el. Mivel a vegyi anyagok osztályozása közvetlenül fog hatni a Szevezó 3-as irányelv végrehajtására, ezért az úgynevezett kiigazítási mechanizmust is beépítettünk, hogy ezen változtatásoknak vagy változásoknak a hatását a lehető legminimálisabbra csökkentsük a szelezó hatájelve alá vagy az alól kikerülhetnek ö, vegyi anyagok, attól függően, hogy véleményünk szerint ö, baleset tekintetében veszélyesnek tűnnek-e vagy nem. Tehát baleset veszélyesek-e, avagy nem. A végrehajtás, illetve a védelmi szint javítása érdekében új gondolatokat vetettünk fel. Úgy gondoltuk, hogy a közvélemény hozzáférése az információhoz, illetve a közféra által gyakorolt ellenőrzés hatékony lenne ebben, és ezért ez irányba módosítani kell az irányelvet. Azt javasoltuk, hogy a biztonság és a veszélyekkel kapcsolatos irány fő információk, illetve a veszélyeztetettségi szinttel kapcsolatos tájékoztatás az internetre fel kell, hogy kerüljön, hogy a közélemény hozzáférjen. Ez szerintünk egy megfelelő javaslat. Ezen túlmenően részletesebb közvéleménye a konzultációs szabályok, illetve az igazsághoz való hozzáférés lehetősége is fontos az, annak érdekében, hogy az állampolgárok biztonságát megnöveljük, és hogy közelebb kerüljön az Óhuszi ö, megegyezés, vagy megáll egyezményhez ennek az irányelvnek a hatája. Aztán az is nagyon fontos, hogy megállapítsuk, hogy a szabályok hatékony betartása tekintet érdekében milyen gyors, vagy milyen sűrűséggel kell ellenőrzéseket végrehajtani. Ez is még egy nyitott kérdés, és most nagy érdeklődéssel várom a szakbizottsági vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Ja, Köszönöm szépen, Venning asszony, az összefoglalót a szervező háromról, és most átadom Áder Jánosnak az előadónak a szót. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Venning asszony megkönnyítette a munkámat, hiszen a lényeget illetően egy nagyon pontos összefoglalóját adta részben az előttünk lévő javaslatnak, részben pedig annak a munkának, ami az elmúlt hónapokban történt. Pontosan kiderült az ő szavaiból, hogy miért is került elénk a Szevezó 2 módosítása, miért kell foglalkoznunk egyáltalán ezzel a kérdéssel. Lenning asszony is utalt arra, hogy korábban elfogadott részben nemzetközi szabályok, részben pedig Európai Uniós jogszabályokkal való összhang megteremtése az, ami az első számú oka, az első számú oka annak, hogy a szervezó kettő módosítására sort kell kerítenünk. Előjáróban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy milyen elvek vezettek engem akkor, amikor a jelentésemet elkészítettem. Ezek is részben megegyeznek, vagy részben hasonlak, mint amit Venning asszony is az imént megemlített. Az első ilyen el volt, hogy a cél egy jogszabályi konzisztencia, egy jogszabályi összhang biztosítása. A második egy politikai cél, hogy a jelenlegi biztonsági szintet azt mindenképpen őrizzük meg. A harmadik célként pedig azt fogalmaztam meg az előkészítő megbeszélések során, hogy a korábbi jogszabályokban már rögzített kérdéseket újra ne nyissuk meg, tehát a már eldöntött, mondjuk a REACH vagy a CLP elfogadása során eldöntött kérdések nem tárgyai a további vitának, illetőleg az ezekben a jogszabályokban elfogadott határidők újra nem tárgyalhatók meg. Röviden szeretném a bizottságot tájékoztatni arról, hogy mi történt idáig, milyen eljárás folytattunk az előkészítés során kollégáimmal. Számos egyeztetés történt az elmúlt hónapokban, iparák képviselőivel, a bizottság tagjaival, érdekképviseletekkel, stakeholderekkel. Tartottunk április 13-án egy azt gondolom, hogy sikeresnek minősíthető workshopot, ahol lényegében a tanács képviselői, a bizottság képviselői, az ipari szereplők és civil szervezetek egyaránt elmondhatták a javaslattal kapcsolatos véleményüket. Összességében azt kell mondanom, hogy egy sikeres, eredményes tanácskozás volt ez az április 13-ai összejövetel. És tartottunk két shadow meetinget is, ahol a többi frakció képviselőivel megvitattuk azt, hogy hol vannak igazából ennek a jelentésnek a vitapontja, vagy ennek a tervezetnek a vitapontjai, hol látunk lehetőséget kompromisszum kötésére, illetve hol várható, hogy továbbra is lényeges véleménykülönbség lesz az egyes frakciók álláspontja között. A módosító javaslatokat, amiket én ehhez a tervezethez benyújtottam, két részre bontanám, mint ahogy ez általában is így szokás. Vannak érdemi módosító javaslatok és technikaiak. Ha megengedik, a technikaiakról nem beszélnék, inkább csak az érdemi módosító javaslatok közül szeretnék néhány javaslatra kitérni. Mielőtt azonban ezt megtenném, egy nagyon fontos vita kérdésről kell, hogy tájékoztassam a tisztelt bizottságot és a bizottság tagjait. Ugyanis e tekintetben én módosító javaslatot nem adtam be, ez a javaslatnak az egyes számú melléklete, ugyanakkor az előkészítő munka során a legnagyobb vita, vagy a, nyugodtan mondhatom, a legnagyobb vita a javaslat egyes számú melléklete körül forgott. Előre, előre bocsátom, hogy én alapvetően a bizottság álláspontjával értek egyet, a bizottság álláspontját támogatom, de nagyon-nagyon különböző véleményt fogalmaztak meg például az ipar képviselői, vagy például más frakciók képviselői e tekintetben. Mi is a fő kérdés? A fő kérdés az, hogy a szevezó kettő módosítása után, ennek a rendeletnek az elfogadása után mennyiben nő, mennyiben bővül az érintett vállalatoknak a száma. Bizonyára tudják, akik ezzel a kérdéssel foglalkoztak, hogy körülbelül most mintegy tízezer olyan cég van, amelyik a szevezó hatája alá tartozik. Nos, itt a különböző becslések, a különböző számok rendkívül eltérő képet mutatnak. Az egyik oldalon lehetett hallani olyan becslést, ez az ipartól származó becslés volt, hogy mintegy 30%-kal bővül a rendelet hatája alá tartozó vállalatoknak a száma, és volt olyan számítás is, ez a bizottságé volt, hogy valójában mintegy kétszázalékkal kal csökken. Hol az igazság? És hogyan juthatunk el a helyes számhoz? Hát nem könnyen, de hosszas szakértői egyeztetések után mi arra következtetésre jutottunk, hogy a veszélyes anyagok száma, amivel bővülhet a korábbi lista az mintegy 5 százalék, és az érintett cégeknek a száma, amelyekkel növek, amely, a, ami megnövelheti a mintegy, az előbb említettem már tízezernyi eh, vállalatnak a számát, az legfeljebb 3 százalék, de maximum 5 százalék lehet. A legutóbbi találkozáson ezen a bizonyos április 13-ai workshopon már a bizottság képviselője Velling asszony is elismerte azt, hogy ez a 3%-os bővülés ez egy reális számítás lehet. Miből adódhat ez az óriási különbség a bizottság számai és az ipar által adott számítások között? Elsősorban abból, két dologból, elsősorban abból, hogy az ipar nem veszi figyelembe azt, hogy a veszélyes anyagoknak egy jelentős részét rendkívül kicsiny mennyiségben, adott esetben csak laboratóriumi mennyiségben állítják elő, ennek következtében olyan mennyiségű előállításra nem kerülhet sor, hogy a cég, az előállító cég a szevezó hatája alá kerüljön. A másik pedig, amit szintén figyelmen kívül hagytak az ipar képviselői, hogy nagyon sok esetben az újonnan felkerülő, a listára újonnan felkerülő veszélyes anyagokat olyan cégek gyártják, amelyek már eddig is a szevező hatája alá tartoztak. Most annyi történik, hogy egy termékkel vagy két termékkel több tartozik majd az adott cég profiljába, de még egyszer mondom, korábban is szevező üzem volt, és ezután is szevező üzem lesz. A nézem az idő múlását, úgyhogy akkor a részletekben, ha megengedik, akkor ennél mélyebben nem mennék bele. Ha lesznek kérdések, természetesen szívesen válasz, válaszolok ezekre. Ami a módosít, az érdemi módosításokat illetét két kérdés szeretnék igazából kiemelni. Az egyik, hogy derogáció, átruházott hatáskör, delegated vagy együttdöntési eljárás legyen -e. Itt a bizottság véleményével némileg ellentétben én egy differenciáltabb megoldást javasolok, mint ami a bizottság eredeti javaslatában szerepel. Ennek egyébként egy részletes leírását mindannyian angolul megkapták, tehát hogy ha, ha gondolják, akkor ennek a részletes ismertetésétől eltekintek. A lényege ennek, néhány mondatban összefoglalva, hogy én úgy gondolom, hogy az, az egyes számú melléklet, amire az előbb utaltam, ennek a módosítása bármilyen módosítása az én megítélésem szerint, és itt eltér a véleményem a bizottság véleményétől, az csak együttdöntési eljárás keretében történhessen meg. Úgy gondolom, hogy ugyanakkor meg kell adni a bizottságnak azt a lehetőséget, amit az eredeti javaslat is tartalmaz, hogy bizonyos uniós derogációs szabályokat alkalmazzon. Ha kívánják, akkor erre tudok példát is mondani, hogy miért lenne erre szükség és ugyanakkor biztosítani kell a tagállamoknak is azt a lehetőséget, hogyha úgy gondolják, hogy egy bizonyos anyagot a hatás körbe, vagy hatája alá akarnak vonni, akkor ezt megtehessék. A következő kérdés, ahol szintén érdemi módosító javaslatokat terjesztettem elő, és az előkészítő megbeszélések során világosan látszik, hogy ez egy meglehetősen komoly vitát vált majd ki. Arra számítok, hogy ez a vita már itt is meg fog jelenni. Ez pedig a nyilvánosságnak a kérdése. Én egy picit differenciáltabb megközelítést javasolnék, mint a bizottság, és arra kérem a tisztelt kollégákat is, hogy próbálják megérteni, ha nem is elfogadni, de megérteni, vagy mérlegelni azokat a szempontokat, amelyeket szeretnék az önök figyelmébe most ajánlani. A előjáróban hadd had, mondjam azt el, hogy a bizottság alapcélkitűzésével természetesen egyetértek. Az érintettek vonatkozásában, a veszélyes üzemek környékén élők vonatkozásában azt gondolom, hogy minden információt meg kell kapniuk az érintetteknek, az ott lakóknak, amely részben a termelésre vonatkozik, a veszélyes anyag mértékére vonatkozik, a veszélyes anyag természetére vonatkozik, vagy az esetleg bekövetkező baleset esetén követendő eljárásra. Én azt gondolom, hogy minden ilyen információt az ott lakóknak meg kell kapniuk, akár az interneten keresztül is. Ebben nincsen vita közöttünk. Én amire, amiben a megfontolását kérem a bizottság tagjainak az a következő, hogy ugyanakkor én azt gondolom, hogy minden információnak az interneten való szerepeltetése az komoly kockázatokat jelent. Biztonságpolitikai kockázatokat jelent, és az üzleti élet biztonságát érintő következményei is lehetnek. Ráadásul nagyon sok olyan redundáns információ is fölkerülhet az internetre, ami szerintem a választópolgároknak a biztonságérzetét nem növeli, inkább csak a tájékozódási nehézségeit, eh, nehézségeket okoz. Még egyszer mondom, tehát olyan időben élünk, amikor a vegyüzemek esetében, amelyek különös veszélyt jelentenek, amelyek terrorista, cél, eh, terrorista támadások céltáblái lehetnek, Kérem önöket, hogy fontolják meg azt, hogy valóban indokolt-e minden információnak az interneten való közététele, és olyanok számára is, hogy hozzáférhetők legyenek, akik egyébként nem az üzemek környékén laknak, akik nem, ér, nem érintettek és nem érdekeltek ezen információk megszerzését. Illetően végezetül egy javaslat a helyszín ellenőrzések kérdésére, és talán ez a harmadik érdemi módosító javaslat, miután a mi számításaink szerint a szevezó kettő irányelv hatály alá tartozó létesítményeknek körülbelül a felére, körülbelül a felére az ipari kibocsátásról szóló irányelv is vonatkozik, és az ipari, irány, ipari kibocsátásról szóló irányelv is bizonyos ellenőrzéseket megfelelő gyakorisággal kötelezően előír. Én azt ajánlom, hogy azt szeretném ajánlani, azt szeretném az érintett cégek figyelmébe ajánlani, hogy próbálják meg ezeket az ellenőrzéseket összekapcsolni, és ezáltal adminisztratív, bürokratikus terheket csökkenteni, az eljárást egyszerűsíteni, és a két ellenőrzést egy időben adott esetben megtartani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, elnézést elnök úr, ha egy kicsit túléptem az időt, még így is úgy érzem, hogy nem mondtam el mindent, amire feltétlenül szükség lett volna ahhoz, hogy teljes egészében azok, akik esetleg most ismerkednek ezzel a eh, tervezettel, szükséges legyen, de ha vannak kérdések, azokra természetesen szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmet. Uh, uh thank you very much. I'm replacing... Uh, Köszönöm szépen. Back later. Köszönöm szépen. Én helyettesítem most éppen jól lejnent. Interjún van, mindjárt visszatér az árnyék jelentéstevőkhöz fogok most fordulni. Veszlund asszony az első. Köszönöm szépen, Áder úr, azt, hogy nagyon konstruktív találkozókat tartott, nagyon nyitott megközelítéssel, nyitott hangulatban. Ezt köszönöm, és üdvözlöm a jelentését is. Támogatom Önt, amikor azt javasolja, hogy összehangolt kritériumokra van szükség a derogációhoz, és hogy itt ezeknek jogszabályalkotási aktusban kell megvalósulnia, mégpedig együtt döntési eljárásban. Abban is egyetértek Áder úrral, amikor azt mondja, hogy a derogációk, amelyeket a tagállamok adnak bizonyos körülményekben, csak bizonyos intézkedéseket kell, hogy, alól kell, hogy mentesítsenek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott megközelítés. Nagyon fontos, hogy a parlament kezében maradjanak bizonyos hatáskörök, de ugyanakkor nagy manőverezési tere maradjon a bizottságnak is. Azt nem támogatom, amikor az Európai Bizottság információval kapcsolatos javaslatát módosítja Áder úr. Szerintem az Európai Bizottság megközelítése eléggé kiegyensúlyozott, és igazából nem látom azt, hogy hogy lehetne a különbséget tenni az interneten nyilván nosságra hozott információ között, illetve a között, hogy azt mondjuk, hogy hát az interneten egy terrorista is nagyon könnyen megkaphatja az információt. Hát hogyha egy állampolgár megkaphat információt valahonnan, ahhoz a terrorista is bármikor hozzá tud jutni. Úgyhogy én itt inkább a bizottság megközelítését tudnám támogatni. Van még pár kérdésem a hatája kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy jobban szeretném, hogyha a pipeline-ok -ok bekerülnének, azaz az olaj- és gázvezetékek, valamint a tengeri kitermelő, olajkitermelő kutak is bekerülnének ennek az irányelvnek a hatájára. Tudom, hogy most gondolkozunk arról, hogy milyen irányelv vonatkozon ezekre, de szerintem itt van a kezünkben egy olyan, ami erre felhasználható lenne. Aztán még egy dologról beszéltünk már az árnyék jelentéstevőkkel tartott üléseken, ami a hatályban nincs benne, mennyi ideig lehet tárolni valamit, azelőtt, hogy bekerüljön az irányelv hatája alá, tehát a tárolással kapcsolatban. E, ez a kérdésem igazából az Európai Bizottsághoz fordulok, mennyi ideig lehet tárolni valamit anélkül, hogy a hatája iránya alá essen. Még egy, az egyes számú melléklet hozzá igazítása a CLP rendelethez itt néha megkérdőjelezném azt, hogy például a dioxidok tekintetében úgy, ért, úgy érzem, hogy az emberek és a környezet számára is a dioxin na kapcsolatos védettséget csökkenti. Tehát itt ezzel kapcsolatban még egy kicsit gondolkoznom kell, mielőtt dönteni tudok. És végül a bizottságtól szeretném szintén megkérdezni azt is, hogy a szájon át történő expozíciót miért vették ki. Lehet, hogy ez hiba, hiszen több toxikológiai adatunk van már azóta a szájon át történő öm, hozzá expozícióhoz, például a toxikus anyagokkal szennyezett víz okozhat problémát, tehát nem tudom, hogy ezt miért vették ki. Ezt szeretném megtudni a bizottságtól. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Panajotót most nem látom a liberálisok részéről. A liberálisoktól kíván valaki hozzászólni, valaki más? Nem, akkor magamnak adom meg a szót, én vagyok ugyanis a zöldek árnyék jelentéstevője. Szeretném megköszönni a kiváló munkát Áder úrnak, nagyon konstruktív hangulatban zajlottak a találkozók. Az Ószéhez hasonlóan a jelentésből sok mindent támogatni tudok. Van még pár dolog. Az átláthatósággal kapcsolatos módosítások egy kicsit aggasztanak engem is, 30 jelentős balesetre kerül sor ilyen jellegű üzemekben évente és évek óta, vagy talán még soha nem történt ilyen üzemben terrorista támadás. Úgyhogy az egyensúly megmutatkozik az Európai Bizottság hatástanulmányában is, hogy az átláthatóság lehető legnagyobb mértéke gazdasági és biztonsági szempontból is hasznos lenne. Aztán nem kell az embernek vegyésznek lennie ahhoz, hogy tudja, hogy melyik anyagokkal foglalkoznak melyik gyárak. Amúgy sem. Aztán van még pár ügy. Kicsit aggaszt, de hát az a logikája az Európai Bizottságnak, hogy az üzemek számát ne növeljük, hát igazából ez engem nem érdekel. Nem érdekel, hogy hány üzemre vonatkozik ez a jelent, vagy a, az irányá, vagy nem. Az a lényeg, hogy az összes veszélyesre vonatkozzon, hiszen ez az egész jogszabálynak a lényege. Hát, hogyha 5%-kal, vagy 10%-kal több, vagy kettővel kevesebb, ez nem lényeg. Az a lényeg, hogy az irányelv célját eléljük, Azaz, a környezetet és az állampolgárokat védjük meg a balesetek esetén. Tehát ne vegyünk el kategóriákat erről a listáról csak azért, hogy ugyanannyi üzemre vonatkozzon az irányelv, hanem védjük meg az állampolgárokat, és az, hogy hány üzemre vonatkozik ez az irányelv, az függjön attól, hogy mivel foglalkoznak az üzemek, és ne valamilyen politikai döntéstől függjön a dolog. Aztán az időszakos tárolás, ez is egy fontos, illetve a kivételek. Az Európai Bizottság eredeti javaslatában igazából nem is értem mondjuk egy vezetékben levő veszélyes anyag, az veszélyes akkor is, hogyha benne van a vezetékben. Tehát nem hiszem, hogy ezt ki kéne venni a hatályról, vagy a tárolást ki kéne venni, vagy a tengeri olajfúrótornyokat ki kéne venni. Szerintem ezekkel az üzemekkel, hogyha veszélyes anyaggal foglalkoznak, vagy veszélyt jelentenek, akkor épp úgy kell foglalkozni, épp úgy kell, hogy vonatkozzon rájuk az irányelv, mint más üzemekre. A hatodik cikk 1G pontja, illetve a nyolcadik cikk a notifikáció. Hogyha egy szevezó üzemnek nincsen üze, információja olyan üzemekről, amelyek az ő biztonsági tervezését befolyásolhatják, az probléma. Ezért nagyon fontos, hogy az egymással szomszédos üzemek kapják meg a megfelelő információt a hatáskörre rendelkező hatóságtól, hogy a biztonság megfelelő szintjét tudják tartani. A 19-es cikk szerintem a gyakoribb ellenőrzést, azt az alacsonyabb és magasabb veszélyességi szintű e, üzemek esetében is alkalmazni kell. Az egy kilogrammos dioxin határérték szerintem nem működőképes, inkább valamilyen koncentráció és súly arányos határértéket kellene megállapítani, különben nagyon elő, lehetséges, előfordulhat, hogy a koncentrált formában használt dioxinnal foglalkozó üzemek nem kerülnek be a hatályáv, irányelv hatája alá, de amúgy azt látom, hogy nagyon jó az egész rendelet, és is kéne, hogy legyen a következő ö, árnyékentést, de nincs itt, úgyhogy Szabine Vilsz kap Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és különösen azért, hogy olyan jó volt az együttműködés az árnyék előadókkal. Nekem különösen fontos az, hogy a, a rendelet hatájával kapcsolatban az alkalmazási területet, a hatályt ne csökkentsük, a szevezó hárommal ki kell terjeszteni ezt a hatályt. A szervező háromnak az kell, hogy legyen a célja, hogy a lehető legmagasabb szintű védelmet biztosítsa a munkavállalóknak, a környezetnek, az állampolgároknak. Ezt a célt nem szabad veszélyeztetni, ezért azt várom a szakbizottságunktól, hogy kiterjessze a hatályt. A, következ, a következetesen rákeltő anyagokat fel kell venni az egyes mellékletbe, ugyanúgy, mint azokat az anyagokat, amelyeknek egy késleltetett egészségi károsodása van. Úgy gondolom, hogy a CCS berendezéseknél való munka is ide tartozik. Teljesen mindegy, hogy most támogatjuk-e vagy sem a CCS-t, ez egy olyan kockázati technológia, amely gyermekcipőben jár még és ezért az irányelve az offshore olaj kitermelő berendezéseket, csővezetékeket is be kell venni. Ez egy másik jelentésben is ugyanerről a témáról szólva szerepet játszik a veszélyes anyagok szállítása és tárolása például a pályaudvarokon is be kell, hogy kerüljön az irányelvbe. Volt már ilyen baleset, nem szabad, hogy ez megismétlődjön. A hulladék tároló, különösen a veszélyes hulladékot tároló telepeket is be kell venni. Volt már ilyen helyen is haláleset. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az egyes melléklet módosításai csak a normál eh, együttöntési eljárása, nem pedig a a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, e, ezzel egy, ebben egyetértek az előadóval. A bizottság is mondta, hogy javítani kell a nyilvánosságnak a részvételét, jobb és szélesebb körű információt kell a lakosság, a nyilvánosság számára biztosítani. A bizottság azonban szoros határokat akar húzni, az információkat vissza akarja tartani akkor, hogyha azok e, titoktartási, gazdasági vagy biztonsági okok miatt szükségesek lennének ez a fajta korlátozás szerintem túl messze megy. Minden vállalat ilyen, ilyen címszó alatt megfelelő okot talál arra, hogy bármilyen információt visszatartson. A nyilvánosságot pedig tájékoztatni kell arról, hogy mely veszélyes anyagok lesznek például a környezetükben tárolás alatt, milyen ko- e, ehhez kockázat felmérésre, biztonsági intézkedésekre van szükség. Nem szabad, hogy ezért ezt korlátozzuk. Más anyagok, öm, a szomszédságban való más, vagy a közelben elhelyezett más jellegű veszélyes anyagot tároló létesítménnyel való kölcsönhatás miatt sem. A helyhatóságokat, önkormányzatok nem tudják azonban a szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatban meghozni, ezért támogatni kell őket. Fukushima-nál megfigyelhettük, hogy a, a működtetők hogyan hazudtak nem csak a japán lakosságnak, hanem a japán kormánynak is a mértékéről. Ez egy extrém példa volt, de minden más ágazatban is előfordulhat. Ezért biztosítani kell azt, hogy baleseteket követően a, a működtetők nyílt nyitott formában tájékoztassanak minden érintettet, és arról is azon, azonnal biztosítsanak minden információt a károkról és az esetleges következményekről. Nem értem azt meg, hogy azt mondják, hogy túl bonyolult az információ, és hogy, hogy olyan formába kell írni, hogy az megérthető legyen a lakosság számára. Ez szerintem nem normál, nem szokásos dolog. Intelligens lakosságról van szó, mellesleg vannak közöttük is szakértők, akik ezt érték. Az Evezó 3 hatékonyságát döntik el ezek a kérdések, a, a kereskedelmi szempontokat. Nem szabad, hogy a biztonsági és környezeti érdekek elé kerüljen. Szeretném elmondani, hogy üdvözlöm a normajavító célját a bizottsági javaslatnak. Úgy gondolom, hogy legalább évente egyszer felülvizsgálatra van szükség, de szeretném még egyszer aláhúzni azt, hogy további be nem jelentett vizsgálatok, felügyeleti munkálatok is lényegesen javítják a színvonalat, azon kívül standardokra van szükség, amihez tartani kell maguknak az országoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rossi képviselő lett volna a következő, de nincs itt. Úgyhogy megnyitom Kár, az általános felszólalók előtt a szót. Karl-Heinz Florenc az első. Äh, Köszönöm szépen, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy Áder kolléga és a bizottság képviselő olyan részletes információt adott, hogy alig maradt még hozzá szólni való. Mindenképpen szeretnék azonban elhatárolódni az utolsóként szólt német kollégát nőtől, aki ugyanis valószínűleg kiönteni a gyermeket a fürdőzével egyet, együtt. A bizottsághoz intéznék egy kérdést. Mit tesznek a tagállamok a jelenleg hatályban lévő szevezó irányelvvel? minél inkább nézem az nemzetközi tapasztalatokat, hogy mi történik az európai szabályozásokkal, annál inkább vagyok frusztrált és ideges. Éppen ezért szeretném tudni, hogy mielőtt kiterjesztenénk itt a az irányelvnek a hatáját azelőtt megvizsgálták-e már, hogy mit tettek az eddigi szabályozás a tagállamok, konkrétan tehát ezzel az irányelvel? It's obviously very relevant. We will see if... Hát igen, ez nagyon releváns, meglátjuk, hogy van-e válaszuk. Kramer úr. Köszönöm szépen. Na, itt nagyon az interferencia, nem tudom, mire vezethető vissza. Lehet, hogy az én energetikai kisugárzásom okozza ezt az interferenciát ugyanabba a irányba kérdeznék, mint Karl Heinz Florenz. Tehát a lakosságnak a védelme az mindenképpen a legfontosabb szempont, erre utalt Karl Heinz Florenz. Ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy a védelem szót azt nem, ne használjuk mindenen felüli érvként, hiszen egy mindenre kiterjedő védelem a konkrét esetben, a szevezó irányelv esetében gyakorlatilag azt eredményezi, hogy az összes veszélyes anyag belekerül az alkalmazási körbe, Karl-Heinz Forenc és más is már eh, mondta, hogy ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy kiöntjük a gyereket a fürdővízzel együtt. Wedding asszony eh, által elmondottakra reagálva azt mondanám, hogy van egy jól működő zevezó irányelvünk már most. Ez elhangzott, és azt is mondta a Wedding asszony, hogy 25-30 baleset van, ami természetesen egy nagyon súlyos érv amellett, hogy még biztonságosabbá kell tennünk a jelenlegi rendszert, és ennek, ehhez kell hozzáigazítani a hatáját az irányelvnek. Az én kérdésem az, hogy mire vezethetők vissza ezek a balesetek? Olyan létesítményeket érintettek ezek a balesetek, amelyek nem estek az alkalmazási körébe az irányelvnek, vagy olyanok, amelyek eddig nem voltak benne, de a jövőben benne lesznek a hatájában a, irányelvnek vagy olyan üzemek voltak, amelyeket nem ellenőriztek, vagy még nem ellenőriztek. És ugyanezen a kérdése, mint ugyanezen a kérdése, mint Karl Heinz Florencnek, tehát hogyan alkalmazták az irányelvet a tagállamok eddig a hatálynak a kibővítése, különösen a hármas kategória, tehát a veszélyesi kategória, hármas veszélyesi kategória mindenképpen kockázatokat jelent. Ezt a kérdést mindez ideig nem válaszolta meg senki, és nyilvánvalóan azt is meg kell vizsgálni, hogy a végén mennyibe kerülnek a szabályozásnak a megvalósítása utalt arra a jelentéstevő is, hogy nem feltétlen releváns, hogy 5 vagy 30 százalék a vállalatoknak az újonnan belekerülő vállalat, de hát mindenképpen egy Európára kiterjedő, teljes körű megközelítésmód lenne a jó. Az én régiómat illetően azt kell mondjam, nincsen nagy vegyi vállalat ott, mégis azzal kell számolnunk, hogyha ez a jogszabály így ebben a formában elfogadásra kerül, akkor 30%-kal nő azoknak a vállalatoknak a, vállalat, a száma, amelyek belekerülnek eh, a hatájába az irányelvnek. Tehát eh, fölmerül mindenképpen a kérdés, hogy itt az elért haszon és a felmerülő költség az egymással arányban áll-e, vagy csak egy plusz bürokratikus terhet rovunk a vállalatokra. Ez tehát a hatája a kapcsolatos számomra még nyitott kérdés, és kicsit meglepődött vagyok, hogy a bizottság ezen a ponton gyakorlatilag az utolsó pillanatban kibővítette a rend, a irányadnak a hatáját a korábbi megbeszéléseken, ugyanis semmiféle jel nem mutatott arra, hogy erre sor fog kerülni. Sőt, én a bizottságnak egy írományát olvastam, eh, amelyben azt mondta, hogy a biztonsági szempontból nincsen szükség a irányelv hatájának kibővítésére. Ami pedig a más pontokat illeti, ezek talán annyira nem is fontosak, de szeretnék arra emlékeztetni, hogy más jog, jogszabályokkal kapcsolatos tapasztalatokból kiindulva az ellenőrzéseknek a száma, növelhető ugyan, de nem feltétlenül növeli ez a biztonságot. Tehát az ellenőrzéseknek a számát az adott létesítmény kockázati szintjétől kell függővé tenni, illetőleg az adott létesítmény üzemeltetőjével szerzett korábbi tapasztalatoktól. Tehát nem feltétlen növeli, az ellenőrzések számának növelése a biztonságot, tehát nagyon fontos itt megvizsgálni, hogy van-e megfelelő személyzet, a megfelelő erőforrása az illetékes hatóságnak, a hatáskörre rendelkező hatóságnak arra, hogy megfelelő biztonsági szintet biztosítson. És az utolsó pont, amiről szólni szeretnék, az az, hogy hogyan vesz részt az ügyben a nyilvánosság. Nyilván átláthatóságra van szükség, de az információk közzététele során, nyilvánosságra hozása során meg kell vizsgálni, hogy ezzel növeljük-e a biztonságot, vagy adott esetben, ha nem figyelünk oda, akkor nem vezete ez a lakosság elbizonytalanításához, hiszen az információk amelyeket a veszélyes anyagok tárolásáról közé tesznek, bizonyos embereket arra is indíthatnak, hogy célirányosan terrortámadást intézzenek a létesítmény ellen. Nyilván ezt el szeretnénk kerülni, hiszen nyilvánvalóan például atomerőműveknél sem teszünk közzé ilyen e, információkat, hiszen félünk a terrortámadásoktól, tehát nagyon pontosan oda kell figyelni, hogy milyen információt hozunk nyilvánosságra, hogy ezek az információk alkalmasak-e arra, hogy a átláthatóságot biztosítsák, vagy pedig csak arra alkalmasak, az embereket elbizonytalanítsák, vagy adott esetben nem telen célokra használják ezeket az információkat. Tehát jó lenne, hogyha ez a rendszer nem lenne kontraproduktív egy bizonyos napon. Egyébként pedig gratulálni szeretnék, gratulálni szeretnék az előadónak, akinek nagyon jók a javaslatai, természetesen Természetesen vannak azonban még kérdések, amelyek ebben a jelentésben nem lettek tárgyalva, de fontosak lennének. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy Karen, Karamni Nagy Katalina tanács részéről itt van, ön is hozzá kíván szólni? Uh, thank you, thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit üdvözlök. Igen, itt vagyok, a magyar elnökséget képviselem. A munkacsoportban én voltam az elnök. Ha nem bánják, akkor szeretnék Áder úrnak gratulálni a nagyon átfogó jelentésért, és őszintén remélem, hogy a parlamenttel nagyon gördülékeny tárgyalásokat tudunk folytatni. Ha minden jól megy, akkor első olvasatban meg tudunk állapodni. Csak visszautalnék arra, hogy bizonyára tudják, hogy ezt a javaslatot december 22-én tavaly nyújtották be, tehát gyakorlatilag egy karácsonyi ajándék volt. Elnökségünk úgy gondolta, hogy rendkívül fontos ez az ügy, és ezért nagyon korán felvettük a napi rendünkre. A munkacsoportban ötször megvitattuk az Európai Bizottság eredeti javaslatát, április 8-án első elnökségi kompromisszumos javaslatunkat is benyújtottuk. Ezután hosszú vitákat folytattunk, szintén öt teljes munkanapon. Ennek a végén a tagállamok többségének a segítségével, akik írásbeli megjegyzéseket is fűztek hozzá a szöveghez, egy utolsó végleges verziót sikerült kialakítani, amelyet benyújtottunk a tagállamoknak. Ebben a szövegben nagyon sok mindent megpróbáltunk tisztázni, de igazából nem érintettük azokat az ügyeket, amelyek a hatályra, a derogációra, a vészhelyzeti tervre, a nyilvánosságra hozatalra vonatkoztak. Ahogy itt is hallom, ennek alapján is el kell mondanom, hogy a tanácsban a különböző tagállamoknak rendkívül eltérő véleményei vannak ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, a hatály tekintetében is, illetve a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban is, illetve az ellenőrzésekkel kapcsolatban is komoly agályaik voltak bizonyos tagállamoknak. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a mi munkánk is nagyon hasonló irányba mutat, mint a parlamenté, ezért komoly lehetőséget látunk arra, hogy megállapodásra tudjunk jutni, remélhetőleg a jövőben is ugyanilyen hatékonyan tudunk majd együttműködni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Az Európai Bizottságtól valaki szeretne esetleg válaszolni az ellenőrzésekre, illetve a, szevezó, a jelenlegi szevezó végrehajtásra vonatkozó kérdésekre? Benning asszony. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm mindenkinek a felszólalásokat is. A bizottságként a bizottság szeretné Áder úrnak is megköszönni a rendkívül konstruktív jelentését. Nagyon sok kérdés, problémát felvetettek a képviselők, de engedjék meg, hogy pár szóban Áder úr jelentéséről beszéljek, és utána csoportosítsam a különböző kérdéseket, problémákat, és úgy reagáljak majd rájuk. Tehát a Háder úr jelentésére visszatérve, nagyon is üdvözöljük azt, hogy támogatja az Európai Bizottság javaslatát, és különösen azt, amit az egyes számú melléklet hozzáigazításával kapcsolatban mondott. Erre többen is utaltak. A mi megközelítésünk a nyilvánosságra való hozatal, valamint a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvétel, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés is olyan területek, ahol nagyjából egyetértettünk. Nagyon sok módosító indítványt is el tudunk fogadni azok közül, amelyeket javasoltak. Persze néhányat lehetne jobban megfogalmazni, másokkal kapcsolatban az a véleményünk, hogy kicsit részletesebb megfogalmazásra van szükség. Egy olyan ügy van, egy probléma, ami szerintünk félreértésen alapszik, és ezért szeretnék rámutatni. A magántulajdon védelme, vagy a védelmével kapcsolatos problémát vetették itt fel. Ö, valóban a definícióban a jelentős veszélyeket jelentő ö, balesetek definíciójában felvettük ezt a kifejezést, de itt mindössze indirekt módon az emberi élet, egészség, illetve a magántulajdon védelméről van szó általánosságban semmilyen különleges jelentősége ennek itt nincs. Az információhoz való hozzáférés, döntéshozatában való részvétel, azt hiszem, hogy ha ezekhez hozzászólok, akkor itt hozzávehetnék még néhány olyan kommentárt is, amit a képviselők felvetettek. Amennyiben megengedik, még gyorsan szeretnék reagálni arra, amit a néhány szakbizottsági tag kért, mégpedig a jelenlegi szevezó irányelv végrehajtásával kapcsolatban elmondanám, hogy van egy 2010-es augusztusi jelentés erről, nem teljesen friss, de azért eléggé, ebből kiderül, hogy az irányelv az elmúlt 15 évben nagyon kielégítő szinten lett alkalmazva. És azon a területen, ahol vannak problémák, és ahol úgy érjük, hogy javítani kell, az éppen az információhoz való hozzáférés, illetve a tájékoztatás területe. A biztonsági intézkedésekre vonatkozó tájékoztatás, a nagy je, ö, balesetek ö, megelőzési tervei, ezeket közelebb kell hozni a közvéleményhez, a nyilvánossághoz, és jobban kell őket tájékoztatni. És van még egy terület, ahol úgy érezzük, hogy Hát mi az oka ezeknek a baleseteknek? Nagyon gyakran a belső szervezet, a vezetőségbeli hiányosságok okozzák a baleseteket. A hatája kapcsolatban, ha térjek vissza arra, amit a bevezetőmben is mondtam, ez nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy itt most csak összhangba hozzuk ezt az irányelvet, a szevezó irányelvet, azzal, amiben már megállapodtunk, és amit már megvitattunk, egy másik irányelv hatája alatt, ez a REACH csomaghoz tartozó CLP rendelet. A szevező irányelvet azért változtatjuk meg, mert más vegyi anyag csoportosítási rendszert alkalmazott, az új rendszer részletesebb, és ennek a módszereit a CLP rendeletben határoztuk meg. Tehát igazából most nem az a cél, hogy igazából itt ebből az irányelvből származik nagyon sok változtatásra való igény. Sok képviselő felvetette az eltérések, illetve a védintézkedés problémáját. Hogyha azt akarjuk elkerülni, hogy a CLP-n keresztül valakik nem egészen igazolhatóan kerülnek be a szevező irányelv hatája alá, akkor legyen egy ilyen lehetőség, hogy kivegyük őket. Ez európai szinten és nemzeti szinten is megvalósulhat. Tehát megpróbálunk olyan igazolhatatlan, vagy meg, ö, vagy, ö, nem igazolható hatásoktól megszabadulni, amelyeket okozhat a szevezó 3-as irányelv. Az is tapasztalható, hogy fennáll a kockázata annak, hogy nem egységesen, nem teljesen egységes szinten alkalmazzák az a tagállamok az irányelvet, vagy esetleg valamilyen szinten torzíthatja a versenyt, de majd a tanácsot felkérjük, hogy ezt vizsgálja meg. Aztán az szerintünk az eltéréseket meg kellene tartani, de felismerjük azt, hogy tényleg van egy olyan aggály, hogy ezt együtt döntésben kéne megtenni. Hát mi igazából nem érezzük azt, hogy nagyon hosszú ideig várakozhatnánk. Tehát, hogy egyszer elfogadjuk ezt a jogszabályt, és akkor utána majd szépen a kritériumokat felmérjük és meghatározzuk azokat a kritériumokat, amelyek alapján az eltéréseket meg lehetne határozni, és ez egy újabb együttdöntési eljárás lenne. Tehát szerintünk ez túl hosszú idő, és már a derogáció megadása előtt meg kéne határozni a kritériumokat, és ezeket a kritériumokat már ebbe a jogszabályba be lehetne venni, amely ugye együttdöntési eljáráson fog végigmenni. De elgondolkoztunk a bizottság oldaláról, ezen a problematikán, és tagállami szakértőkkel egy munkacsoportot állítottunk fel, és vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne ezeket az agályokat eloszlatni, illetve a tanács és a parlament problémáira megoldást találni e tekintetben. Az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatban már elmondtam, hogy az elmúlt jelentésben az egyik agály éppen az volt, hogy úgy érezzük, hogy amit kérünk, az ne legyen túl sok, és ne folyjon be olyan területekre, ahol azzal érvelhetnek, hogy vagy túlságosan részletes információval árasztjuk el a nyilvánosságot, vagy más oldalról bizalmas információt hozunk nyilvánosságra, amivel megkönnyíthetnénk a lehetséges terrorista támogatásokat. Ha megnézik a szöveget, akkor láthatják, hogy általános információt kérünk, amelyet véleményünk szerint rendszeresen frissítve fel kell tenni az internetre, hiszen ez az a médium, amihez a legtöbb ember hozzáfér, nagyon gyorsan meg tudja találni a szükséges információt. Például a baleset esetén megtudják, hogy milyen anyagokról van szó, milyen ö, ö, megelőzési tervei vannak ezeknek az üzemeknek, és még ennél is fontosabb, hogy megtudják azt, hogy a hatóságok hogyan fogják végrehajtani a vészhelyzeti cselekvéseket annak érdekében, hogy az emberek egészségét megvédjék. Mi úgy gondoljuk, hogy ez fontos, és ahogy a korábbiakban is mondtam, nem más célokat mozdít elő, mégpedig olyan célokat, amelyek nem állnak az érdekünkben. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzésekre. Ahogy bizonyára sokan tudják, az ellenőrzésekről már másik fórumokon is sok vita volt. Például a kibocsátás irányelvvel kapcsolatban, itt most más megfogalmazással élünk, mint a hasonló irányelvekben, hiszen a szövező irányelvben van egy felső és alsó küszöbértékű kategória. Ez a kockázat előzetes felmérésén alapul, Figyelembe vesszük tehát, hogy milyen kockázatot jelentenek ezek az üzemek, melyik kategóriába tartoznak, és ezért más ellenőrzési szabályok, más ellenőrzési gyakoriság vonatkozik rájuk. Hasonló eset miért kellene a szevezó üzemeket mondjuk az AID irányelv hatája alá eső üzemektől eltérően kezelni, erre igazából nincsen ö, megfelelő ok. Természetesen az is fontos, hogy az ellenőrző vizsgálatok bejelentés nélkül is megtörténhessenek, hiszen pont ez a lényeg, hogy úgy ellenőrizzük akár az, a vezetőséget, akár az üzem állapotát, hogy ne tudjanak erre felkészülni. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó bevezetést, de még a bizottság egy pár dologra szeretne zárszóként kitérni. Miért nem terjesztjük ki a hatályt például az olajvezetékekre, illetve az olajfúrótornyokra? Ezt már mondtuk korábban is, nem vesz, elismerjük azt, hogy szükség lehet szabályozni az tengeri olajfúró tornyok kérdését, de az Európai Bizottság közleménye, amely a tengeri olaj és gáz kitermelő üzemekre vonatkozik, ebben foglalkozunk, ezzel remélhetőleg meg tudom győzni önöket arról, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, anélkül, és azért nincs szükség arra, hogy a szervező irányában foglalkozunk. Az év folyamán még tovább fogjuk vizsgálni azt, hogy erre szükség van-e vagy nem, de szeretnénk megfelelő felülvizsgálatot elérni itt most a szervező irányával kapcsolatban. Ennyiben hagynám, elnök úr, hogyha valakinek még van kérdése, arra szívesen válaszolok, akár nyilvánosan, akár két oldalon. Köszönöm szépen Venning asszony a válaszokat, és nem tudom, az előadó legyen szíves, tartsa meg zárszavát. Áder János. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, ismételtem. És szeretném megköszönni a kollégáknak is azokat a hasznos észrevételeket, amelyeket az imént elmondtak abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem először vitatkozunk ezekről a kérdésekről. Utaltak az árnyék jelentős tevők is arra, én is említettem a bevezetőmben, hogy több alkalommal találkoztunk már, és lehetőség volt arra, hogy eszmét cseréljünk, részben árnyékjelentéstevői szinten, részben pedig szakértői szinten. Néhány kérdés, ami fölmerült, és amit úgy gondolom, hogy meg kell válaszolni. Az első a nyilvánosságnak a kérdése, utaltam rá, hogy valószínűleg ez lesz az egyik legnagyobb vitapont a bevezetőben, ez így is lett. Eh, ha úgy értenénk a tervezetnek a szövegét, ahogy azt imént Venning asszony elmondta, akkor azt gondolom nem is lenne vita közöttünk. Hiszen az imént azt hallottuk, hogy a bizottság csak arra törekszik, hogy az általános információk kerüljenek föl az internetre ezzel nincs is semmi baj. Én a bevezetőben is azt mondtam, hogy ezzel teljes mértékben egyetértek. Minden olyan információ, ami az ott élők tájékoztatását szolgálja, ami pontosan meghatározza, hogy milyen mértékű veszélyes anyagról van szó, ami megmondja az embereknek, hogy mit kell csinálni, hogyha valamilyen beleset van, erről kapjanak teljes körű tájékoztatást az interneten. Itt nincsen vita közöttünk. Én ott látom a problémát, hogy ugyanakkor nagyon sok technikai természetű információ is fölkerül az internetre a bizottság javaslatának elfogadása következtében, és a helyszíni ellenőrzéseknek az eredményei, jegyzőkönyve is az interneten elérhetőek lennének. Szerintem erre nincsen szükség. Ez nem javítja a választópolgároknak a biztonságérzetét, ez alapján sokkal többet arról, hogy a cég hogyan működik, nem fognak megtudni. Ugyanakkor viszont mondjuk egy helyszínellenőrzés jegyzőkönyve, hogyha az interneten megjelenik, akkor abban a pillanatban az ártó szándékú, esetleg terrorista eh, szándékkal a céghez közeledő személyek számára föltárjuk a gyenge pontokat. Megtesszük ezt az interneten keresztül. Kérdezem én, miért tesszük ezt meg? Miért hozzuk magunkat nehéz helyzetbe, vagy miért hozzuk az ártó szándékkal a céghez közeledő esetleges terroristákat könnyű helyzetbe, hogy viszonylag gyorsan szerezzenek információkat mondjuk az adott cégnek a gyenge pontjairól. Hogyha itt arról van csak szó, hogy a tervezett szövegét másként értelmezzük, akkor lehet ez a kérdés, hogy egy módosító nyitványjal a szöveg egyértelműbbé tehető-e, de láthatóan a szándékokat illetően, amit megfogalmaztak itt a hozzászólók, komoly vita nincsen közöttünk, inkább másként értelmezzük a szövegnek a tartalmát. Ami pedig a Vilszasszony is érintette, és Liter kolléga is érintette a dominó hatásnak a kérdését, szomszédos üzemektől információk beszerzésének szabályozását. Mi erre gondoltunk, itt lát, úgy láttuk, hogy a bizottságnak a javaslata az ö, ö, kiegészítésre szorul hiszen ugye csak hogy értsék a problémát, hogy arról van szó, hogy ma, hogyha egy vegyipar, vegyüzem mellé egy másik vegyüzem akar települni, akkor a bizottság javaslata az adott, az új beruházást megvalósítani szándékozó cég kötelezettségévé teszi a különböző engedélyeknek, a, beszél nem az engedélyeknek, a különböző paramétereknek a begyűjtését a már működő vegyüzemről. Na most, hogyha az adott már működő üzem nem hajlandó ezeket az adatokat megadni, akkor a cég, az új cég nem tudja elkezdeni a működését, nem tudják a beruházást megvalósítani, és ezért mi azt javasoljuk, hogy kötelező érvényel, hatósági segítséggel ezeket az adatokat, ezeket az információkat az új beruházást megvalósítani szándékozó cég kapja meg. A 21-es módosító javaslatunk az erről szól. Ami pedig az utolsó kérdést illeti Kramer kollégának, én azt szeretném mondani, hogy Ugye azt említette, hogy az ő körzetében nincsen túl sok vegyipari üzem, de mintegy 30%-os bővülésével, mármint a szevezó három hatája alá tartozó cégek számának 30%-os bővülésére számít. Ez a 30%-os szám, ez korábban elhangzott már, az ipar képviselői ezzel kezdték a tárgyalásokat. Ma már ott tartunk, hogy az iparképviselői is azt mondják, hogy legfeljebb, legfeljebb 10%-kal bővülhet a szevezó hatája alá kerülő cégeknek a száma. Valójában egyébként nagyjából egy olyan 3%-ról van szó. De, hogyha van a Kramer kollégának bármilyen olyan számítása, ami világosan és egyértelműen bizonyítja, hogy a tervezet elfogadása után ténylegesen egy 30%-os bővülés következik be az érintett üzemek számát illetően, akkor azt kérem, hogy juttass el hozzám, ugyanis én idáig hiába kértem ilyet, sem az ipar képviselőitől, se senki mástól nem kaptam. Elnök úr, köszönöm szépen a figyelmet és a türelmét. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, Áder kolléga. Krámer kolléga pedig a megfelelő számításokat majd fel fogja mutatni, hogy most itt tényleg 30%-os és nem 10%-os növekedésről van szó, és akkor meg fogjuk tudni ítélni, hogy a hatály mennyivel bővül. Úgy gondolom, hogy ez egy jó és terjedelmes vita volt ezzel a témával kapcsolatban. A módosítók benyújtásának határideje június 23-a 12 óra a bizottsági szavazásra októberben, a plenáris szavazásra pedig decemberben, tehát még ebben az évben kerül sor, és akkor ebben az évben ezt a témát akár le is tudjuk zárni. Köszönöm szépen mindenkinek, a bizottságnak, a tanácsnak és a részvevő kollégáknak a vitát. Most pedig átérnék a negyedik napi rendi pontra, nevezetesen az ivóvíz források védelmére, mely témában a bizottság közölte, hogy nem szükséges a ivóvíz irányelvnek a módosítása, de természetesen az ivóvíz kérdése érinti a Környezetvédelmi Bizottságot, éppen ezért vitát szeretnénk erről a kérdésről folytatni, ennek különböző szempontjairól, és meghívtuk a bizottságot annak érdekében, hogy számoljon be nekünk az NV főigazgatóságtól érkezett képviselő, aki tájékoztatást fog tartani. Blös úr, meg is adnám neki a szót. Parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the Commission is grateful for this invitation to the committee meeting uh, following an exchange of letters between you, uh, Mr. Chairman, and Commissioner Potocnik. Az önök és Potosi kollega közti uh, levélváltást követően. A vízforrások uh, ra vonatkozóan több szempontból kell, hogy megvizsgáljuk a védelem jelentőségét. Egyrészt az EU jogszabályok szempontjából, amely az vízvédelmét okozta, másrészt pedig úgy gondolom létfontosságú az ivóvíz védelme, ami a fogyasztó csapjából folyik. Harmadrészt pedig az ivóvíz források védelme a, a víz állományunkban és az ivóvíz rendelkezésre állásra. Először nézzük meg az ivóvíz irányelv paramétereit. A bizottság jelenleg arra a következtetésre jutott, hogy az értékek általában a legmagasabb szintű tudást képviselik. Ez az oka annak, hogy a bizottság jelenleg nem javasolja a parlamentnek és a tanácsnak azt, hogy revidiálják a paramétereket, amit természetesen csak a normál eljárás keretében lehet megtenni. A bizottság azonban továbbra is figyelemmel kíséri a tudományos és műszaki fejlődést, és amennyiben szükséges, javaslatot tesz a jogalkotónak az ilyen jellegű revízió elvégzésére. Ugyanakkor vannak olyan műszaki részletek, az, iványvíz, az ivóvíz mintavételezése folyamatosan szükséges. A bizottság a rendes felügyeleti eljárás keretében az erre vonatkozó eredményeket át fogja adni. A következő a fogyasztó számára rendelkezésre álló folyóvíz, ivóvíz a több mint 5000 embert ellátó vízművekre vonatkozó rendelkezésekről beszélünk. Vannak olyan régiók azonban, ahol a megfelelés a kisebb 50 és 5000 fogyasztót ellátó szolgáltató megfelelése problematikus. 30, akár 40 százaléknál is magasabb a szolgáltatott annak a szolgáltatott víznek az aránya, amely nem felel meg az ivóvíz követelményeknek. Potocsnik biztos javaslatára a bizottság egy kettős megközelítést érvényesít. Egyrészt legjobb gyakorlatok és útmutató dokumentumokat szeretne a tagállamoknak és a régióknak összeállítani a kiszolgáltatók kockázat felmérésének kezelésére. Ez egy védő intézkedés. A másik oldalon pedig jogérvényesítés keretében az Európai Unió szerződése alapján szeretne fellépni azon szolgáltatók azokkal kapcsolatban, akiknek nincsen a bizottságnak vagy nemzeti szinten való beszámolási kötelezettsége. Ezeket a feltételeket minden a tagállamokkal közöltük, és kétoldalú formában az érintett tagállamokkal tárgyalások útján tovább haladunk, de természetesen a 258-as és 260-as szerződéscikk érdekében lépéseket teszünk, amennyiben arra szükség lesz. A harmadik az ivóvízforrás forrás védelme a az aqua környez, a, a vízügyi környezetben. Jelentős mértékben hozzájárulunk, hozzájárulhatunk, ugyanis a, a vízkészletek védelmével a jobb minőségű ivóvízhez folyók, tavak védelmével, a minőség javításával másrészt pedig azért is fontos, mert konkrét védelmeket kell ennek keretében az ivóvíz kinyeréshez biztosítani. A tagállamok döntő többsége rendelkezik már tervelés programmal, e területre vonatkozóan négy tagállam azonban Portugália, Görögország, Dánium és Belgium az Európai Bíróság előtt van egy ügyel, Spanyolország és Szlovánia esetében pedig a bizottság már a legutóbbi véleményét közreadta. Potocsnyik biztos kötelezettséget vállalt arra, hogy 2012 vége előtt még a ház és a tanács előtt az európai vízforrások védelmére vonatkozó blueprintet fogja bemutatni. Ez tartalmazza majd egyrészt a bizottság vízkeret irányelv eh, keretébe tartozó keretek, eh, programok és tervek értékelését, hiszen jelentős forrásokkal támogatta a programok végrehajtását szolgáló mintaprojekteket. A második eleme a kötelezettségvállalásnak, hogy megvizsgálják a szűkös forrásokat, illetve a szárazságok okát, nem csak a déli országokban, hanem más országokban is, amit talán nem is várnának az emberek, hiszen rendkívüli területeken van probléma a víz rendelkezésre állásával elérhetőségével. Harmadrészt pedig az éghajlatváltozás vízügyi kihatásairól fogunk beszélni. Tárgyalni kívánunk nem kormányzati szervekkel, a tudományos világgal, minden érintettel, és a konzultáció eredményét az interneten is közzétesszük. A bizottság már várja azokat a politikai nyilatkozatokat, amelyeket a háztól fogunk kapni. Elsősorban az önök szakbizottságának tagja, Szejber úr által vezetett víz intercsoport véleményét. További beruházásokra van szükség az ivóvízforrások védelmére a Európa minden területén. Ez különösen fontos akkor, amikor az Európai Unió következő költségvétes, költségéről is döntünk. Köszönöm, elnök úr, remélem rövid voltam, és remélem lesznek kérdések is. Köszönöm. Köszönöm szépen Blöch úr a bevezetést, amit az eszmecserénkhez adott. Az ivóvíz a legfontosabb előfeltétel az életnek, így hát az ivóvíznek a védelme természetesen első rendű prioritásunk. Azt mondta, hogy a jogszabályainkban a paraméterek és az értékek a legjobb rendelkezésre álló technikákhoz, gyakorlatokhoz igazodnak, így tehát nem szükséges jelen esetben a vonatkozó jogszabályoknak a módosítása. A vízhiány az természetesen továbbra is téma, ez nem kérdés. Ha megnézzük dél, eh, Európát ott probléma volt korábban, és most kiterjedhet közép, eh, Közép-Európára is, hiszen jelenleg nem esik itt az eső, és az Alpoktól északra akár súlyos helyzet is kialakulhat emiatt. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy az Európai Unióban egy homogén, egységes elképzelésünk van-e a víz takarékos életről, vagy esetleg különböző eh, megközelítésre van szükség országról országra. Vannak ugyanis olyan országok, amelyeknek rendkívüli vízkészleteik vannak, és ott adott esetben a takarékossági hajlam az korlátok között marad. Egy kérdés, amit még én szerettem volna feltenni, az én országomban, Németországban mindig azt kérdezik, hogy ugye a vízgazdálkodás ebben a tagállamban az önkormányzatok illetékességeibe tartozik, tehát az helyi önkormányzat felelős a zívóvíz ellátásért. A bizottság gyakran a belső piac, az egységes piacnak a szószólója és a dereguláció szószólója. Hogy látja része az a feladatuknak, hogy az ivóvízért felelős szervekkel foglalkoznak. A bizottsági dokumentumokban azt olvashattuk, hogy gyakorlatilag az ivóvízzel kapcsolatos koncesziót azt közbeszerzés vagy pályázat keretében ki kell írni, mi az elképzelésük, jól fog ez működni? Biztosítható a jó minőség? Meg kell változtatni itt a struktúrákat? Csak azért, mert egységes piac van? Tehát ezzel kapcsolatban szeretnék választ önöktől. Viktorio Pródi jelentkezett elsőként szólásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a bizottságnak is a bevezetőt. Alapvetően el is tudom fogadni. Úgy gondolom azonban, hogy néhány elemet ki kell hangsúlyoznunk. Az a benyomásom, hogy óriási változás előtt állunk. Elsősorban a csapadékra gondolok, és nyilvánvalóan az éghajlatváltozással változással kapcsolatos. A, a csapadék jellegé fog megváltozni, éppen ezért hangsúlyi pontként szeretném kiemelni azt, hogy általánosabb és erőteljesebb politikára van szükség. A víz, a, a mezőgazdaság víz megtartó képességével kapcsolatban, hiszen megváltozott az éghajlat. A kérdésem a bizottsághoz az, hogy tervezik-e, hogy a víz újrahasznosítható legyen annak érdekében, hogy helyre lehessen állítani a talajvíz állapotát is. Nagyon fontos víztartalékot jelent ez az ivóvíz számára is. Aztán még további elemek, amiket mindenképpen fontos hangsúlyozni – A talaj is változik, különösen a városi területeken már nincsen megfelelő vízáteresztő képessége. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a víz elfolyását megakadályozzuk. Valamilyen formában fel kell tudni fogni a vizet, és azt visszavezetni a talaj mélyebb rétegeibe. Úgy gondolom, hogy ez is javítaná a víztartalékok mennyiségét. Tehát ne egyszerűen hagyjuk csak elfolyni felhasználatlanul. Általános vízpolitikára van szükség tehát. A vízirányelv keretében is arra kell figyelni, ami az éghajlatváltozás hatásaként jelenik meg. nem szabad a pillanat nyújtotta lehetőséget elszalasztanunk, és elkerülnünk azt, hogy ne biztosítsuk a víz tartalékokat, elsősorban a talajvíz tartalékait. Köszönöm. Köszönöm Vittorio Pródinak, Linda meg Even a következő. Egy kérdésem van csak, a szavazólista miatt lemaradtam az előadása első részéről. Egyfajta ú, nem új jogszabályt akarnak, hanem a legjobb gyakorlatok útmutatóját. Ki a célcsoport? És mi lesz a kap reformjával? Hogyan vesznek abban részt? A pénteken Yorkshire-ban voltam egy nagyon hideg, esős napon a a parton, és a, a régión víz minősége erodálódik. Különösen a tőzegláp. Úgy gondolom, hogy ezeket a területeket sok mindenre használják, például a, a madár, vadár, a madár lesők és a vadászok egyaránt, nekik egészen más érdekeik vannak, mint a, a mezőgazdásoknak. Hogyha valaki kacsára vadászik, akkor nyilvánvalóan a, a lápon kiégeti a növényzetet, ami rossz, rontja a víz minőségét, és ennek a költségét a, az állampolgárnak kell megfizetnie. Jelenleg folyik a mezőgazdaság reformja, a mezőgazdasági politika reformja. Összekapcsolják ezt a víz minőség javításának terveivel, és hogyha a természet már nem tud természetes filterként működni, akkor hogyan tudják ezt helyettesíteni, hiszen ez a fogyasztók számára gazdasági szempontból is fontos kérdés. Krista Klaas. Köszönöm szépen, Krista Klaas. Köszönöm. A víz folyamatosan feladatokat nyújt számunkra, és hogyha az ivóvíz védelméről beszélünk, akkor két konkrét kérdést kell Plöss úrnak feltegyek. Víz takarékosságról beszélünk, meg kell őrizni az ivóvíz forrásokat igaz-e, hogy Európa bizonyos részein a túlzott takarékoskodás problémát okoz. Elszennyeződnek a vezetékek, mert túl kevés víz folyik át rajtuk. Ezt hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Jó Leinen, az elnökünk is azt mondta, hogy Európában különböző a víz hozzáférés lehetősége. Nem lenne különböző módszereket kidolgozni éppen ezért számukra. Holnap a detergencia rendeletről fogunk, tehát a mosószer irányelvről beszélni, és a most már a adott esetben a mosogatógépből kikerülő minimális szennyeződés részecskék eh, nagyságát is meg akarják eh, határozni. Nem tudom, hogy eh, a a foszfát tartalom, tehát a csökkentésére csak a mosószereknél várható el, hiszen nem csak itt alkalmazandó ez, hanem a mosogatószereknél is. Köszönöm, Chris Davis. Köszönöm szépen. Hallgattam, amit Vittorio Prodi mondott. A víz bepumpálása a városok alatti víztározó rendszerekbe. Ha jól tudom, Mexikó város összement e tekintetben, és hasonló dolog következett be más európai városokkal kapcsolatban is, bár a bizottságnak biztos jobb adatai vannak erre vonatkozók. Szerintem nincs szükség új jogszabályokra a bizottságtól, hogyha vannak olyan jogszabályok, amiket már így se tartanak be megfelelően a tagállamok. Bizonyos végrehajtásra vonatkozó cselekvésekre már utalt Portugália, Görögország, Dánia és Belgium esetében a bizottság, ha jól emlékszem, ezek az országok voltak. Spanyolország, Szlovénia is ide sorolható talán, de ez csak egy víz összre vonatkozó jogszabály kapcsán merült fel. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja meg mutatni ennek a szakbizottságnak azt, hogy elkötelezett az iránt, hogy a jogszabályokat megfelelően betartsák, és ez komoly prioritás legyen számokra. Szerintem az Európai Bizottság még mindig nem használja ki az összes lehetőség, lehetőséget, ami a kezében van a tagállamok felé, hogy betartassa a jogszabályokat. Erről több információt szeretnénk kérni, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a tagállamok betartsák azt, amit vállaltak. Köszönöm szépen, utolsó hozzászólónk Salvador Tatarella. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha abból indulunk ki, hogy kapcsolat van a vízhiány és az éghajlatváltozás között, akkor felmerül az a kérdés, hogy a parlament miért foglalkozik ilyen intenzíven az éghajlatváltozással, és ennyire keveset, miért foglalkozik ennyire keveset a vízhiány kérdésével. Remélem, hogy a parlament és a bizottság a víz témája kapcsán megfelelő figyelmet fog fordítani a vízhiány problémájára is. Természetesen egy szennyezett környezetben is lehetséges az élet, de egy víz nélküli világban csak háborúra és halára számíthatunk. Tehát ez egy rendkívül súlyos probléma. Ugyanakkor nem tűnik úgy számomra, hogy különösebben figyelmet fordítanának a víztakarékosság kérdésére. A legnagyobb olasz acélipari vállalat, a Taranto, gyakorlatilag ivóvízzel biztosítja az ipari víz szükségletét, hogyha nem lehetséges másképpen az acélipari vállalatnak, az acélkohónak az ellátása, akkor mm, fel kell, hogy tegyük azt a kérdést, hogy hogyan lesz majd a jövőben megfelelő vízmennyiség a borotválkozásra, fogmosásra, fürdésre. Tehát meg kell nézni, hogy mennyi vizet lehetne megtakarítani. A lakosság lakásaiban is lehetne bizonyos érzékelőkkel talán elérni, hogy az emberek takarékosabban bánjanak a vízzel. Úgy gondolom, hogy egy teljesen más megközelítésmódot kell a jövőben alkalmaznunk az Európai Unió vízzel kapcsolatos teljes politikájában. Itt szó volt a kapnak a módosításáról. Meg kell vizsgálni, hogy a mezőgazdaság mennyi vizet használ föl akkor, amikor adott esetben sokkal kevesebb vízzel is eh, el boldogulna, hogyha teljesen más növényi kultúrákat termesztene. Tehát ezekkel a kérdésekkel mindenképpen foglalkozni kell, és világos kötelezettségvállalásokat is meg kell fogalmazni. Eh, Blös úr hallotta, hogy a kollégák mit mondtak. Kérem, válaszolja meg az elhangzott kérdéseket. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdem a tulajdon, illetve a szervezeti kérdésekkel. A példa az önök országában a helyhatóságok feladata ez, és az, hogy egy ország vagy egy régió hogyan szervezi meg magát magán, szolgáltatók, vagy PPP keretében, vagy bármilyen más módon is lehet vizet szolgáltatni, de ezt a döntést az országban, és a régióban kell meghatározni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 345. cikke alapján. Ez kifejezetten tiltja azt, hogy az Európai Unióbe belefoljon. Múlt héten egy nagyon komoly népszavazásra került sor Olaszországban. Az egyik kérdés azt kér, tette fel a választók felé, azt a kérdést tette fel, hogy szeretnék-e, hogy privatizálják a zivóvízellátást, vagy ez maradjon állami hatáskör? Ez is egy jogos, legitim kérdés, amit érdemes megvitatni. Olaszországban és más államokban is felvetik ezt a kérdést, és meg kell vitatni, de nem Brüsszel feladata ez. A másik a közbeszerzés kérdése, és ezzel eljutunk ahhoz, hogy a szerződéseket házon belül oldják meg, vagy kiszervezik. Hadd mondjak erre egy példát. Ha az én városom Bécs létrehozna egy céget, amelynek 95%-át Bécs városa, és 5%-át pedig Blöch úr birtokolná, akkor utána elgondolkozhatunk azon, hogy egy szerződést arra, hogy működtesse az ivóvízellátást. Az Európai Bizottság eddigi joggyakorlata alapján 5%-os Blöch úrnak a tulajdona, és 95%-os Bécs városáé, és, de mégis ez egy PPP, és ezért közbeszerzés hatája alá esik, és Bécs városa abba a kellemetlen helyzetbe kerül, hogy több ezer ember alkalmaz, hogy a vízszolgáltatást biztosítsák, és közben egy más cégnek kell az ő szolgálatait megfizetni. Nos, tehát ez a közbeszerzés szabályához tartozó kérdés, de most már, hogy ezek a szabályok világosak, láthatjuk, hogy ebben a háttérben, ebben a környezetben kell felvállalniuk a az országoknak, illetve a régióknak azt a felelősséget, hogy az ő igényeiknek leginkább megfelelő választ megtalálják, vagy megoldást megtalálják. Ez nagyon eltérő lehet régiónként. Európában több megoldás is létezik. Az egyik, hogy mondjuk helyhatóságok vagy ezek csoportjai működtetik az ivóvízellátást, a másik a napi működést magánszolgáltatók biztosítják, a harmadik pedig, ami csak Angliában és Walesben van, jelen, Skóciában és Észak-Írországban nem, ez pedig privatizált monopóliumon rendelkező cégek birtokolják és működtetik is a vízellátást. A második kategóriában a birtoklás kérdése volt eltérő. A képviselő véleményét tudom támogatni azzal kapcsolatban, hogy a víz felhasználás csökkentése lesz nagyon fontos reakció a vízhiányra. Az Európai Bizottság vízhiányról és szárazságról szóló közleménye is hangsúlyozta azt, hogy a víz újrafelhasználása mennyire fontos. A politikai döntést a legmagasabb szinten kell meghozni, és ahol ez már megtörtént, az Ciprus. Itt a parlamenti és kormányzati politika az, hogy száz százalékban használsítsák újra a szennyvizet, és egyetlen egy ö, kezelt, köbméternyi kezelt szennyvizet sem eresztenek bele a, medit- a földközi tengerbe, hanem ezt újra hasznosítják, például mondjuk locsolásra. Ciprus teljes te, területére ez egyéb komoly problémákat is megold. Davis úr is utalt egy másik problémára, a múltbeli ipari, öm, városi vagy mezőgazdasági tevékenységnek következtében nagyon sok helyen megnövekedett a talajvíz szintje. Ez az erózióval és az áradásokkal is összefügg. Tehát, ahol lehetséges, azt e, e, elválasztani, azt megakadályozni azt, hogy az esővíz belefolyjon a csatorna rendszerbe, hanem ehelyett máshol folyjon el, például beleszivárogjon a talajba, ez nagyon jó lenne, és ráadásul itt is két legyet ütnénk egy csapásra. Egyrészt az öntözés megoldódna, másrészt pedig nem ö, lenne túlterhelt a csatorna rendszer. Az Európai Bizottság a vízhiányról szóló közleményében két pontot mutatott be, ahol lehetne vizet megtakarítani, különösen délen a mezőgazdasági öntözés csökkentésével, hiszen itt legalább 85%-ban erre használják föl a vizet, a másik pedig az elszivárgás. Nagyon sok helyen száz éves vagy ennél is régebbi a rendszer, és az elszivárgás 30-40%-ot is elér. Tehát, hogyha ezt megakadályozzuk, azzal is rengeteg vizet meg lehet takarítani. És Lenin úr felvetett egy másik problémát. Az Európai Bizottság soha nem fog egy mindenkire ráhúzható megoldást ö, javasolni, hogyha a szivárgás az egyik országban 10, 2%, máshol 15, vagy valahol 90, ezt mi nem tudjuk szabályozni, hanem a helyi igényeknek megfelelően a helyi régiókban kell meghozni a döntést. Meg Megkelven asszony, a legjobb gyakorlatok tekintetében, igen, 2012 első felében meg kell születni ennek a dokumentumnak. Azon vízellátási rendszerekkel kapcsolatban, hogy jelenleg problémák vannak, ezeket a problémákat nagy mértékben a baktériumfertőzésre tudjuk visszavezetni a lengyel vagy németországi uborka vagy növény csíra probléma is rámutatott arra, hogy ez a mm, baktérium milyen károkat okozhat, és ennek egy kevésbé veszélyes és halálos változata nagyon sok ivóvizet szennyez Európa szerte. Aztán azon régiókban, ahol problémák vannak, ezeket célzottan meg fogjuk vizsgálni, és a tagállammal kéz a kézben, illetve a helyhatóságokkal együtt megpróbálunk megoldásokat találni és ezeket előmozdítani. A CAP reform nagyon jogos kérdés. A biztosom eltökélt, és a vízkeret irányelvel tá- kereszt megfelelést szeretne elérni a következő kap politika kialakításában. Ez lenne az előfeltétele a gazdaságnak ahhoz, hogy támogatást kapjon. A legutóbbi kap reform nyomán, illetve a vízkeret irányelv hat bevezetése nyomán most már majd tudnia kell a gazdának, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy megfeleljen a kritériumoknak. Hat évvel ezelőtt ez még egy üres polc volt, de most már megtöltöttük tartalommal. Már utaltam arra a tényre, hogy a víz megtakarítással kapcsolatban az Európai Bizottság nem tud egy olyan megoldást javasolni, ami mindenkinek megfelelő. Tehát Klász asszony nagyon jogos és fontos kérdésére az a válaszom, hogy a víz takarékosságot mindig helyi, lokális alapon kell megtervezni. Mindig olyan megoldást kell találni, ami a célt szolgálja, és nem okoz további problémákat. Végül a foszfát tartalmú mosószerekkel kapcsolatban az Európai Bizottság javaslata az, hogy folyamatosan a mosószerekből amik a foszfátok 80-85%-áért felelősek a mosószerekben, a ruhamosásra használt mosószereket ből vezessük ki, 2015-ig pedig a maradék foszfát kivezetésére is valami javaslattal előállunk. Kérdés, hogy nem tudnánk -e olyan döntést hozni, hogy, hogy kivezetjük a foszfátot a mosogatószerekben használt mosószerekből is. Erre a válasz az, hogy az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy több ország közöttük az USA 16 tagállama már jogszabályokat hozott annak érdekében, hogy ez megtörténjen, tehát kell, hogy legyenek meg már válaszok, megoldások. Hogyha ezt a kérdést felvetjük, akkor két lehetséges választ kapunk rá általában, függően attól, hogy kivel beszélünk. De minden esetre vannak megoldások. És az Európai Bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban elfogadjunk szabályokat az ilyen megoldásokra. Davis úr megkérdezte, hogy eléggé ambiciózusak vagyunk-e a vízkeret irányel végrehajtásában. Hát a válaszom az, hogy igen, mindig lehetünk ambiciózusabbak, de hogyha megnézzük például a notifikációs hatá- vagy ir, hat, határidőket, ez 2010. 2000, 10 lezárulásának lezárulása után két hónappal a jogszabálysértési eljárásokat megkezdtük, és már az Európai Bírósághoz benyújtottuk a dokumentumainkat. Tehát milyen képet festhetünk e a 21 országról? 21 ország megfelelő menetrendben hajtja végre az irányelv csomagot, Úgyhogy azt láthatjuk, hogy nagyon fontos, hogy a mechanizmus az összefogja a tagállamokat, a különböző feleket, a bizottsággal, a helyhatóságokkal, és ebben az esetben megfelelően megvalósítható is a vízkeret irányelv. Amennyiben erre nem került sor, azt, azokat az eseteket már is az Európai Bíróság elé utaltuk. És végül Tatarella úr kérdésére a klímaváltozás óriási hajtóerő abban, hogy a vízgazdálkodást megreformáljuk. És a nyugati, közép és észak-európában tapasztalható helyzet rá fog mutatni arra, hogy mennyire fontos odafigyelni erre. Egyrésztről a csapadék mennyisége változik. Egy oldalról nagyon hosszú ideig nem esik eső, más esetben viszont előfordulhat az, hogy egyszerre nagyon nagy mennyiségű csapadék hull le, ami áradásokhoz vezethet. A az újból és újból előforduló áradások az egész vízgazdálkodási és hidrográfiai rendszerre komoly kihatással vannak. Aztán egy víztakarékos kultúra, ez lehetne és kellene is, hogy mindennapi életünk része legyen, de nem csak a háztartásokban, például az, hogy mennyi vizet használunk a, a WC-ben, vagy milyen típusú zuhanyrózsát, ami esetleg víztakarékos, hanem ezen túlmenően nagyon fontos az, hogy az ipari víz felhasználást is módosítsuk, és legyen sokkal takarékosabb. Köszönöm. Köszönöm szépen, Blös úr, a válaszait. Úgy átom, hogy az Európai Unió 2012-es politikában átfogó módon fogjuk kezelni ezt a kérdést, és mi itt a Környezetvédelmi Bizottságban mindenképpen szerepet fogunk ebben játszani. Köszönöm szépen tehát, és még két pontot kell letudnunk mielőtt, 17 óra 30 kor megjelenik John Daly biztos, úgyhogy most kicsit bele kell húznunk, 45 percünk van, ez az ötös pont, a kibocsátási szakaszok keskeny nyomtávú traktorokra való alkalmazásának tekintetében történő irányelv módosítás. Az első pont, Szávatora Tatarella kollégánk, a traktorok specialistáját, neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Távirati stílusban fogom elmondani, amit szeretnék, hiszen ez a bizottság már többször foglalkozott a mezőgazdasági vontató járművekkel. Én dolgoztam ki a javaslatot, ebben részletek más kollégák, és ők is tudják, hogy ez az eddigi munkának a folytatása. A jogszabályi keret nem változott meg, a dolog lényege az, hogy hogyan tudjuk ezeknek a vontató eszközöknek a kibocsátását csökkenteni. Voltak, akik azt mondták, hogy ö, csökkenteni kell lépcsőzetesen, fokozatosan a károsanyag kibocsátást, és erre bizonyos határidőket kell megfogalmazni. Másik két jelentésben foglalkoztunk az ezzel kapcsolatos rugalmasság lehetőségével. Megpróbáltunk bizonyos fajta rugalmasságot előirányozni, és a gazdasági válságval tekintettel ezt a rugalmasságot növelni is használtunk erre a célra bizonyos paramétereket, itt azonban nem szeretnénk a rugalmasságot növelni, hanem szeretnénk hatályon kívül helyezni az irányelvet. Az A, a B és a C fázisban történne ez. Ugye itt nagyon kis méretű traktorokról, mezőgazdasági vontató eszközökről van szó. Ezek adott esetben csak egy méter szélesek, tehát nagyon kisméretű gépekről van szó, keskeny nyomtávú eszközökről, amelyeket alkalmaznak a mezőgazdaságban, különösen az Európai Unió déli vidékein. Aztán eh, vannak eh, ezekhez csatolt különböző mezőgazdasági eszközök, illetőleg, fogla, illetőleg foglalkoznak a gyártók azzal is, hogy hogyan lehetne modernizálni és kibocsátás szempontjából környezetbarátabbá tenni ezeket az eszközöket, de hát sajnos nem minden gyártó képes erre. Tehát műszaki szempontból ez jelen pillanatban lehetetlennek tűnik számukra. Az ipar ezért azzal a javaslattal állt elő, hogy a harmadik és negyedik szakaszt egyáltalán ne is alkalmazzuk ezekre a traktorokra a bizottság egy salamoni döntést fogalmazott meg, amivel egyébként egyet tudok érteni, ugyanis azt javasolta, hogy a harmadik és negyedik szakasznak a hatályba lépését három évvel halasszuk el, és így biztosítsunk az iparnak, a gyártóknak arra lehetőséget, hogy műszaki szempontból alkalmazkodjanak a szigorú előírásokhoz. Azt is javasoljuk, hogy 2014-ben még egyszer vizsgáljuk meg, hogy a technika állása szerint milyen kibocsátás csökkentés lehetséges, és bevezethetőek-e az előirányzott értékek, vagy pedig azokról teljesen le kell, hogy mondjunk. Elnök, köszönöm szépen Tatarella úr, ez rövid és velős volt, tehát az a javaslata, hogy kövessük a bizottságnak a javaslatát, és három éve halaszok el a hármas és negyedik fázist, hogyha nem talál az ipar megfelelő megoldásokat. Wolfgang Kramer az első hozzászóló az én listámon. Két percben kérem szóljon hozzá. Én is távirati stílusban szólhatok hozzá. Itt úgy mindig úgy tűnik, hogy ördögtől való dolog, hogyha itt a parlament egy meglévő jogszabályt akar módosítani. Én tudom, hogy mire vezethető vissza ez az álláspont. Úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogyha a káros anyagok definíciójánál ne feltétlen lőjünk túl a célon. Volt már egy irányelv, ezzel kapcsolatban a trialógus lezártuk, és ott nagyon nehéz volt egy közös álláspontot kialakítani és a meglévő jogszabályt módosítani. Most itt van egy kívánságunk, hogy mi legyen ugye a jogszabályszövegben, de hogyha meglátjuk a napvilágot, akkor azt látjuk, hogy ezzel összeegyeztethetetlen. Itt is hasonló a helyzet, Tatarella kolléga mondta, hogy egy nagyon kis piaci szegmensről, tehát a keskeny nyomtávú mezőgazdasági vontatójárművekről van szó, ami fölmegy a szőlőhegyre, és ott nagyon szűk helyeken kell elférnie Nos, ezeknek a traktoroknak a gyártói azt mondják nekünk, hogy nekünk van, vannak megfelelő kibocsátási eh, értékeink, amiket eh, ugye alkalmaznunk kell. A következő lépésben azonban problémákkal kell szembenéznünk, hiszen olyan technológiákat kell alkalmaznunk, amelyek ugyan rendelkezésre állnak, de de gyakorlatilag ezeknek a kis, kis traktoroknak a felépítése nem teszi lehetővé ezeknek a technológiáknak az alkalmazását. Nincs elég hely bennük. Vannak Matthias eh, Krótéval eh, együtt kidolgozott különböző kibocsátási értékek a nagy teherautókra. Eh, ezeket ezek azonban nagy teherautók, és rendkívül drága ezekbe is a technológiát beépíteni, a kis traktorokban még nehezebb lenne, és még költségesebb. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy milyen nagy ennek a piaci szegmensnek a, a nagysága és a részaránya. Hát itt nem túl sok traktort érint ez a dolog. A légszennyező anyag kibocsátása a lég, légszennyező ö, anyagoknak a kibocsátása ezek esetében nem fog nagyon csökkenni, hogyha a következő lépést megtesszük. Tehát adott esetben ez a csökkenés ez 3% alatt marad, itt éppen ezért fölmerül a gazdaságosság, a lépés gazdaságosságának kérdése, és egyáltalán a műszaki megvalósíthatóságnak a kérdése. Tehát mindenképpen követnünk kellene a bizottságnak a javaslatát, de azt is szeretném leszökezni, hogy ezzel a témával tovább kell majd foglalkoznunk, hiszen látható, hogy három év múlva hogyha életbe lép ugye ez az új szabályozás, akkor ezeknek a keskeny nyomtávú traktoroknak a, a mérete és azokban a rendelkezésre álló helyez nem lesz nagyobb, tehát ugyanezzel a problémával fogunk szembenézni, és a, és a termelők is problémával fognak szembenézni, hogyha nem építenek számukra megfelelő méretű traktorokat, mivel hogy a technológia ezt nem teszi lehetővé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem szabad a reményt feladni hogy lesz majd egy jobb műszaki megoldás. A Passz a következő. Mielőtt Holger elszaladna, van egy kellemes meglepetésem. A zöldek ugye mindig a, a környezetet, a tartalmat nézik, és az alatán döntenek. És most valóban különösen a nem közúti mobil járművekkel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy inkább elutasítanánk ezt a javaslatot, de nem most, mert most úgy látjuk, hogy a bizottságnak a javaslata elfogadható, most nem kérjük az elutasítást, igazán kár, hogy Holger elmond valamit, és utána elmegy, mert a legszebb pillanatról lemarad, hogy a zöldek elfogadnak valamit, és biztos vagyok abban, hogy ezt át tudod adni Holgernek, írt fel, légy szíves. Szóval rövid leszek elnök úr, mert tudom, hogy siet. És rövidel is tudok lenni, azon túl, hogy Kramer kollégát egy kicsit így megfricskáztam. Tatarella úr, Természetesen nagyra értékeljük a munkáját, de az az, érték, az az érzésünk, hogy amit a bizottság javasol, az a jó irányba mutat. Úgyhogy igazából mi azt, jav, azt támogatjuk, amit a bizottság javasol, nem utasítjuk el, de szeretnénk tovább menni, és nem akarjuk, hogy a kérdéseket elhalasszuk. Nem a módosítókat támogatjuk, hanem a bizottsági javaslatot, és nem fogunk, nem, mi nem támogatjuk azt, hogy ezt elutasítsuk. Köszönjük. Ezek az örökös meglepetések nagyon érdekes. Persze, ezt majd elmondjuk, átadjuk neki az üzenetet, ha, ha visszajön. Jó, más nincs a listán, hogyha rendez úrnak adom meg a bizottságtól újra a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnénk elmondani mennyire elégedettek vagyunk az önök előadójának, Tatarella úrnak a munkájával, és a javaslataival is. Úgy gondoljuk, hogy valóban jó, hogyha a végleges döntés előtt újra meg újra áttekintjük a jelenlegi helyzetet, és ezzel vissza is jutok Krámer úr hozzászólásához. Akkor, amikor elfogadtuk még 2000-ben az irányelvet, akkor már voltak kérdőjelek a kipufogó kibocsátással kapcsolatban, különösen a szűknyomtávú traktorokkal kapcsolatban. És erre vonatkozóan volt is már egyfajta tárgyalás, remélhetjük, hogy ha szükség lesz, akkor lesz további áttekintés. Általában véve azonban azt mondhatom, hogy elégedetek vagyunk azzal, hogy a bizottsági javaslatot úgy veszük, hogy támogatják. Köszönöm. Köszönöm szépen, Renders úr. A módosítók beadásának határideje június 16-a, tehát ezen a héten 12 óra. A, akinek a Tartalera jelentéssel kapcsolatban, tehát módosítója van, az június 16-a 12 óra. A hatos napi rendi portnál tartunk, és ez a közbeszerzés módosítás, modernizálása. Az előadó az a Westlund kolléganő, aki tehát jelentést írt. Át is adom a szót. Szöke, herr ordförande. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok én is rövid lenni. A közbeszerzés már megfogalmazásra került, illetve elfogadták, és reméljük, hogy a végrehajtás is jó. Ugyan a különböző tagországokban a feltételek és az adottságok mások, és ez az oka annak, hogy a szakbizottságunk tenni kívánt valamit. Az a véleményem, hogy a tapasztalatok alapján a rendelkezéseket alapvetően akadálynak tekintik a közbeszerzéseknél. Sokkal többet akarnak a környezetért tenni az illetékesek, illetve a szervek, mint amit a lehetőségek, a e rendelkezések alapján megengednek. A környezeti követelményeket megfogalmazták a vegyi anyagokkal szemben korlátozások vannak. Az önkormányzatoknak éppen ezért gyakrabban le kell mondaniuk a közbeszerzés megnyitásáról. De hát nyilvánvalóan a védelmi követelményeket szigorítani kell. A belső piaci szakbizottság véleményéről van szó, és remélem, hogy megérti a szakbizottság, hogy ezeket a rendelkezéseket módosítani kell. Az az állami megbízókat is rá kell venni arra, hogy a környezetet egyre nagyobb mértékben vegyék figyelembe. Az egyik legbonyolultabb kérdés az, amit a bizottság kérdezett, a kötelező követelményekkel kapcsolatban. A vélemény előadójaként megpróbáltam egyfajta puha megközelítésben az árnyék előadókkal is tárgyalni. Nagy örömmel állapítottam meg, hogy mindannyian úgy véltük, hogy ezeket a követelményeket nem szabad meghatározni. Sokkal inkább úgy kell a rendelkezéseket megfogalmazni, hogy azok vonzóak legyenek, ösztönzőek. Azt, hogy hogyan, nos, ennél csak az az egyetlen elvárás, hogy a környezet érdekeit szem előtt tartsák. Az ötös pontra vonatkozó mód, módosító indítványokról szeretnék beszélni, és a következőről. Fel kell készülnünk az életciklus felfogás költségeire. Erre kell figyeljünk, sokkal erősebben kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk nem szabad csak a költségekről szólni, hanem a környezeti hatásokat is, a műszaki specifikációkat figyelembe kell venni, és, mint mondtam, az ár meghatározásánál az életciklus is szerepet kell, hogy kapjon. A teljes termelési folyamatra figyelni kell, hiszen manapság már csak egyetlen egy szolgáltatást szoktak a közbeszerzésnél figyelemmel kísérni. Pedig figyelni kell a termelésre, a munkaköltségére, és egy sor egyéb dologra. Így kellene a módosításokat végigvinni, hogy a teljes termelési folyamatot, a teljes folyamatot figyelembe lehessen venni. Van még egy dolog. Gyakran a kényes kérdésekről beszélünk, illetve a helyileg a helyben gyártott, termelt élelmiszerekről, idősek otthonában fontos kérdése ez iskolákban. nem lehet közvetlenül ilyen jellegű módosítást az irányelven persze most eszközölni, de úgy gondolom mégiscsak fel kellene venni azt, hogy az a táplálék szállítására vonatkozóan követelmények legyenek. Tehát azt, hogy a, az éghajlatváltozást is például mennyire befolyásolja az élelmiszerek szállítása. Vannak abszurd helyzetek is amelyekre vonatkozóan nem is lehetne követelményeket támasztani, és amelyeknél az életciklus költségeket kiszámolni, az ökológiai lábnyomot figyelembe venni egyszerűen nehéz lenne. A közlekedést és az ezzel kapcsolatos kibocsátást is figyelembe kell venni. Tehát az a csirke, amit 10 vagy 20 kilométerre tenyésztettek, az nyilván sokkal kisebb negatív hatással van a környezetre, mint a, a tajföldön fölnevelt csirke, ha itt fogyasztják. Persze minden másra vonatkozik ez, például a holland üvegházakban termelt paradicsom vajon több kibocsátást csaljára, mint a Spanyolországban termelt paradicsom. Tehát egészséges rendelkezésekre, követelményekre van szükségünk. Így kellene szerintem a módosításokat is ebből a szempontból megfogalmazni. Ha megnézzük azt, hogy a CO2 kibocsátás milyen mértékű az élelmiszer szállításnál, akkor arra vonatkozóan egyéb feltételeket is figyelembe lehet már majd venni. És el lehet kerülni ezeket a helyzeteket, amiket korábban abszurdnak neveztem, mert azok. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi lett volna, amit el akartam mondani, és várom a többi frakció véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen Vezlönd asszonynak a közbeszerzés. Azt hiszem a nemzeti termék mintegy 80 százalékát adják, tehát a 18 százalékát, és eh, hogyha fenntartható lenne, akkor ez egyfajta modell is lehetne a magánszektor számára. Köszönöm szépen, az LPP frakció véleményét hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr, ez egy sajátos nap, hiszen a, az első napirendi pontnál fordított szereposztás volt, Veszlund asszony volt az árnyék jelentéstevő, és én a jelentéstevő, most fordult a kocka, ő a jelentéstevő, és én vagyok a, a néppárti árnyékjelentéstevő. Nos, néhány dolgot kiegészítésképpen. Talán kevesen tudják a kollégák közül, hogy a zöld könyv keretében 114 114 kérdést tett föl nekünk, nem nekünk, az érintetteknek a bizottság. Hát ennek nyilván csak egy kicsiny része az, ami a zöld közbeszerzés kérdését járja körül, az összes többi az nem ennek a bizottságnak a hatáskörébe tartozik. A másik, ami nagyon fontos és kiegészíti mindazt, amit Westlund elmondott, hogy miért van szükség erre az új közbeszerzési szabályozásra. Ugye nagyon sokan magyarázatként, legfőbb magyarázatként mondják, és azt gondolom, hogy ez egy helyes és igaz magyarázat, hogy ha elfogadtuk a 20 as stratégiát, már pedig ezt közös akarattal megalkottuk, akkor az itt megfogalmazott stratégiai célok elérésének az egyik fontos piaci eszköze lehet ez az új közbeszerzési szabályozás, amennyiben azokat a célokat, amelyeket ugye az 2020-as stratégia tartalmaz, környezetvédelme, erőforrás hatékonyság, energiahatékonyság, klímaváltozásra való felkészülés, tehát ezeket a szempontokat fontosnak tartjuk. Ha egy mondatba kellene értékelni a jelentés tevő munkát, azt tudom mondani, hogy, hogy én támogatom Westlund asszonynak a, a véleménytervezetét. Ezen belül is külön szeretném kiemelni, ő is utalt erre, a hatodik és a hetedik pontban megfogalmazott gondolatait, ahol az elő, előbb erről részletesen beszélt, ezt nem is szeretném megismételni, hogy fontos szempontnak tartja az élet ciklus költségeknek az elemzését és ennek a tapasztalatnak a hasznosítását a közbeszerzések során, és ugyancsak fontosnak tartom, hogy az ökológiailag legelőnyösebb ajánlat nyerjen a közbeszerzés során, és hasonlóan fontos következtetés, hogy ebből a szempontból nem a legfontosabb, a legolcsó ár, a legalacsonyabb ár, hanem egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos. Új szemléletet a közbeszerzések terén új szemléletet tükröző megfontolások. Én három dolgot szeretnék még kiegészítésképpen mondani. Az egyik, hogy szerintem nagyon világosá kell tenni majd egy készülő új irányelvben vagy rendeletben, hogy az Európai Unió mit is vár el a nemzeti törvényhozásoktól. Világos szabályozásra van szükség, ugyanis hogyha itt nagy mozgásteret adunk az egyes nemzeti parlamenteknek, akkor lesz, aki majd végrehajtja a 27 tagország közül az Európai Unió irányelvét, lesz, aki pedig hát nem. És azt gondolom, hogy nem ez a cél, az a cél, hogy egységesen a 27 ország ezeket az irányelveket végrehajtsa. A másik, amire szintén Veszlund asszony utalt, a közelség elvének az érvényesítése, és pedig az, hogyha lehetőség van rá, hogyha ez a környezetvédelmi szempontoknak, az új közbeszerzési szempontoknak megfelel, akkor hozzuk helyzetbe a helyi kis- és középvállalkozásokat. Ez szintén egy fontos szempont. A harmadik pedig, hogy ha már valaki e, megnyert egy közbeszerzési pályázatot, és ebben a közbeszerzési pályázatban a zöld ügyek, a környezetvédelem ügye fontos, hangsúlyos szerepet kapott, akkor amikor a beruházás megvalósult, akkor nagyon fontos, hogy következetesen az ellenőrzés során figyeljenek arra, hogy a közbeszerzési vállalásban foglalt javaslatok vagy vállalások, azok teljes egészében teljesültek-e. Ezeket kiegészítésképpen szerettem volna elmondani, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a szándékát, az irányultságát, a szemleti tekintve is támogatom Westlund asszonynak a jelentését. Köszönöm szépen! Äh, Köszönöm szépen. Krisztián Búzolja az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, szeretném megköszönni Vestuld asszonynak az igen kemény munkáját. Egy sor olyan pont van, amivel egyet tudok érteni. Ha az EU 2020-as stratégiájának politikai célját nézem, különösen a, a fejlődés, akkor a közbeszerzés nagyon fontos eszköz a, a környezetbarát és innovatív megoldások megtalálásában. Úgy gondolom, hogy a környezeti megfontolásokat az állami szerződéseknél is figyelembe kell venni. Vannak azonban apróbb javaslataim. Például a négyes pont megfogalmazása nem világos. Nem leérthető, hogy ez a kritér, saját kritériumaink, vagy pedig a jelenlegi jogszabály szerint a műszaki specifikációk és a, a szerződések része kell, hogy legyen. Talán az előadó ezt tisztázhatja. A környezeti megfontolások azonban nagyon jó eszköznek bizonyítanak az innováció er-, előre vitelében. Nagyon fontos, hogy minden állami szerződésben az a környezetet figyelembe vegyik. Ez mintha egy kicsit ellentmondana a hetes pontnak. Vannak olyan szerződések, amelyekben a környezeti szempont irreleváns. Ezért bele kellene tenni azt, hogy nem az összes szerződésben, hanem ahol szükséges. Bár egyetértek azzal, amit az előadó mond, hogy az a legalacsonyabb ár kritériuma akkor fontos, amikor a környezeti szempont irreleváns, és akkor, amikor figyelembe vették a műszaki specifikációkat is. Úgy gondolom, hogy az életciklus költséget is be kell venni, akkor, amikor meghatározzuk a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatot. Ahogy az előadó a tervezett hatos pontjában jelzi, ez csak, az, csak lehetőség, nem pedig kötelező érvényű feltétel. A környezeti szempontból pedig úgy gondolom, hogy az életciklus vétele észszerű dolog, hiszen a termékek drágábbak lehetnek, mint első látásra, ha az életciklus kritériumot hozzáadjuk. De a bizottságnak ahhoz, hogy ez működjön, ki kell dolgoznia azt a módszertan, amivel a legmegfelelőbb életciklus költséget lehet meghatározni, és ez alapján a az állami hatóságoknak a legmegfelelőbb ajánlatot kiválasztani. A közbeszerzés és a környezeti célkitűzések összekapcsolása fontos, de ne felejtsük el a versenyt sem megfelelő egyensúlyra van szükség, és óvatosan, óvatosnak kell lennünk, hogy ne ártsunk a versenynek. Biztosítanunk kell azt, hogy mindaz, amit ajánlunk, nem nehezíti meg a KKV-k számára a közbeszerzésben való részesedést, hiszen ez az egységes piaci törvénynek mondaná ellent. Köszönöm. Nincs bekapcsolva az elnök úr mikrofonja. Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos, hogy ahol ön is mondta. És ezeknek a szabályoknak a modernizálása lehetőséget ad arra, hogy a gazdaság fenntartható fejlődését az Európai Unióban előmozdítsuk. És ahogy az előttem szólók mondták, volt ezzel kapcsolatban már egy tárgyalás, és nagyon nagy mértékben egyetértettünk. Üdvözlöm az előadó véleményét, és a legtöbb megfogalmazással egyet tudok érteni, például azzal, hogy a környezetvédelmi szempontokat minden közbeszerzés esetében figyelembe kell venni, ezzel szívből egyetértek. Az előadóhoz ké hasonlóan a kötelező kvótákat szerintem meg kell tartani, hiszen ez a végrehajtást segíti, és hogyha megszüntetjük, akkor éppen ellentétes hatást értünk el vele, mint ami az eredeti szándékunk volt. És egyetértek azzal is, hogy a legalacsonyabb árkritériumot csak akkor kell használni, hogyha ez jog, jogosnak tűnik a tekintetben, hogy az ökológiai előnyösség szempontja irreleváns. Úgy gondolom, hogy nagyon széles konszenzus fog kialakulni de remélem, hogy sikerül, ahogy ezt az eladó is mondta, olyan megoldást találnunk, amelynek a révén a közbeszerzés a helyi gazdasági társaságokat favorizálja, hiszen ez a klímaváltozás ellen is jobban fel tudunk lépni, illetve előmozdítjuk a fenntarthatóságot, és nagyon pozitív hatása lesz. A Velszben, az én választókörzetemben, hogyha a szolgáltatások felét a Velszi közférából vál, vásárolnánk, a, a Velszi közféra Velszből vásárolná, az óriási előrelépés jelentene, hiszen már látjuk, hogy a szerződés 101-es cikke is ezt támogatná, a helyiek alkalmazása és a helyi szolgáltatások előnyben részesítése, például az iskolák, kórházak esetésében. Ez nagyon fontos lenne, de remélem, hogy ezt a témát majd a módosítókkal is sikerül egy kicsit megtámogatnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Evans asszony. Most pedig Jenek Uktákis kolléga. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni az előadónak. Úgy gondolom, hogy nagyon jó irányt vett ez a jelentés, és a legnagyobb részét támogatni is tudjuk. Néhány módosításunk azért lenne. Először is az az álláspont, hogy a tagállamok érdekeit házasítani kell az Európai Unió és a köz, környezet általános jólétével. Ez nagyon fontos, hogyha sikerrel akarunk járni és liberális kollégámmal is egyetértek abban, hogy ez egy belső piacira vonatkozó irányelv, úgyhogy nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a vállalkozásokat is figyelembe kell venni, csak úgy, mint a környezetet, hiszen nélkülük nem fog az egész jól működni. Tiszteletben tartjuk a tagállami pozícionálást, aztán, ahogy a hetedik cikkben is említik, az ökológiai előny kell, hogy legyen a legfontosabb, de nem szabad, hogy ez legyen az egyetlen kritérium, rugalmasnak kell lennünk. És úgy gondolom, hogy a célkitűzések tekintetében is rugalmasnak kell lennünk, hogyha kötelező érvényű céljaink vannak, akkor ez a működőképességet korlátozni tudja. És még egy utolsó megjegyzés, a KKV-k fontosságát illetve a KKV-kat ösztönözni kell, hogy jelentkezzenek a közbeszerzésekre, és hogy a lehető legkörnyezetvédőbb módon működjenek. De általánosságban elmondhatom, hogy támogatom a dolgot. Sabine Wils. Köszönöm, Sabine Wils. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani elősőként az előadónak a kitűnő tervezetért. A közintézményeknek a kiadásai az Európai Unió GDP-nek 16 százalékát, tehát 2000 milliárd eurót tesznek ki. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak rendkívül lehetőségei vannak arra, hogy a fenn nem tartható beszerzési mintákat támogassa. Ugyanakkor az Európai Uniónak minden ipari területen van arra lehetősége, hogy a környezetbarát technológiákat támogassa. Hogyha a bizottsági zöldkönyvet megnézem, akkor azt látom, hogy alapvető területek hiányoznak, illetőleg csak érintőlegesen vannak megemlítve. Éppen ezért támogatom az előadónak a jó állásfoglalási javaslatát. Nagyon fontos például az Európai Unió klímavédelmi törekvései szempontjából, hogy a közbeszerzési pályázatok írásakor arra is figyelnek, hogy ne feltétlenül a legalacsonyabb ár legyen a kiválasztási szempont el kell érni, hogy, az, a, hogy a megbízás, a közmegbízás ez tárgyának a, a teljes életciklusa alatt biztosítva legyen a környezetbarát jellege. Ahogy az előadó helyesen megegyezte, az Európai Unió feladata abban is áll, hogy a megbízók esetében a pénzügyi szempontok mellett más szempontokat is felmutasson, amit figyelembe kell venni. Itt ugye nyilvánvalóan sokszor olyan szempontokról van szó, amelyek csak hosszú távon hoznak előnyöket, éppen ezért a politikusoknak és a hatóságoknak néha nehéz a helyzete, hogy ezekre a hosszú távú szempontokra irányítsa a szempontot. Egy másik fontos aspektus, amit meg kell nézni, azok a munkafeltételek, a közmegbízók által ö, okozott ö, árnyomás az gyakorlatilag megfoglalkoztatási problémákat okoz nagyon sok, nagyon sok vállalatnak, aki közbeszerzési pályázatokon vesz részt, tehát a jogszabályban rögzített árakat és a nagy magas szintű szociális feltételeket is figyelembe kell venni közbeszerzések során. Úgy gondolom, hogy az ENVI szakbizottság egy nagyon jó állásfoglalást fog útnak indítani, és reméljük, hogy ebből marad is még valami akkor, amikor az egyéb részes szakbizottságok is elvégezték a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen. Még két hozzászóló van. Sophie Okoni az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon gyorsan, nagyon sok dolog elhangzott már abból, amit én is szerettem volna mondani, csak szeretném hangsúlyozni én is azt, hogy elismerem azt, hogy mennyi munkát fektetett az előadó jelentésbe. Emlékeztetnék arra is, hogy a GDP 17%-át teszi ki a közbeszerzések, tehát rendkívül fontos ez a problematika. Egy olyan pont ez, ami rendkívül fontos, még akkor is, hogyha belső piaci irányelvről van szó, az a Környezetvédelmi Szakbizottság számára is nagyon fontos, hiszen egy nagy közbeszerzésre került sor, közbeszerzési felhívásra került sor Lengyelországban, és ezt egy kínai vállalat nyerte el autóút építésre, mégpedig Európai Uniós alapokból erre a problematikára oda kell figyelnünk, hiszen a kínaiak gyakorlatilag ma közbeszerzési eljárásokat nyerhetnek Európai Uniós tagállamokban, miközben mi nem ö, versenyezhetünk ugyanilyen szinten Kínában. Európai vállalat nem dolgozhat Kínában. Ez a kínai példa rámutat arra, hogy nagyon fontos az, hogy a környezetvédelmi kihívásainkat és elvárásainkat még a kínaiak is hajlandóak figyelembe tartani. Pilar Ayuso az utolsó. Nem az a Westlund kap akkor szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, rövidre fogom a szót. Nagyon örülök a megjegyzéseknek, amelyek itt elhangzottak, és Remélem, hogy a tervezet igazán tökéletes lesz. Most pedig a négy, négyes ponttal kapcsolatban szeretnék kompromissz, valamit konkrétan megfogalmazni. Itt ugye arról van szó, hogy a környezetvédelmi szempontokat figyelembe kell venni a közbeszerzési eljárásokban. Az angol nyelvi változat nem fogalmaz ennyire világosan. A négyes pont aztán ezt követően azt tartalmazza, hogy a környezetvédelmi szempontokat a műszaki specifikáció keretében kell rögzíteni, illetőleg valamilyen szinten jutalmazni kell a környezetvédelmi kihívásoknak a betartását. Ez lenne tehát a célja ennek a bekezdésnek, de talán megnézhetjük, hogy más nyelvi változatokban is mennyire lehet ezt pontosabban megfogalmazni. Elnök, köszönöm szépen Óza Westlundnak a közbeszerzés modernizálása tárgyában készített tervezetét és bemutatóját. Reméljük, hogy ezzel a bizottságunk hozzájárul a közbeszerzés területén a fenntarthatóság növeléséhez. A módosító indítványok benyújtásának határideje június 16-a déli 12 óra, tehát aki még módosító indítványokat szeretne beadni, az ezt június 16-áig teheti meg. Most pedig, kedves kollégák, szeretettel szeretném üdvözölni a konfindusztria képviselőit itt a teremben, üdvözöljük Önöket a Környezetvédelmi Szakbizottságban, itt Brüsszelben tartják az éves vándorgyűlésüket, reméljük, hogy jól érzik magukat, és egy kis szeletét láthatják most a környezetvédelmi, klímavédelmi és élelmiszerbiztonsági szakbizottság széles körű rendjének. És most megérkeztünk egy olyan ponthoz, amelyek kapcsolatban szeretettel üdvözlöm John Daly biztost, az egészségügyi kérdésekért felelős bizottsági tagot. Vele egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami az érdeklődés középpontjában állt az elmúlt három hétben. Egy olyan kórokozóról van szó, amely az EHEK rövidített nevet viseli, és amely Németországban, de más országokban is nagyon sok port vert fel nagyon sok kárt okozott a mezőgazdaság számos résztvevőjének. Elmúlt héten Strasbourgban már volt alkalmunk meglehetősen részletesen beszélni erről a témáról, és érdekes lenne most megtudni, hogy ma kedden mi az aktuális helyzet, miután ugye az kiderült az elmúlt héten, hogy minden egyes puhatolódzás és az okok keresése az vakvágányra futott legutóbb a H1N1 vírus okozott ilyen nagy felfordulás, tehát a sertés influenza, ebben az évben pedig úgy tűnik, hogy az ehek baktérium okoz mozgolódást és okoz izgalmat mindannyiunknak és mutatja meg mindannyiunk számára, hogy mennyire kicsi most már az országok közötti határok jelentősége, és mennyire gyorsan tudnak átterjedni bizonyos hatások egyik országról a másikra. Az érintett gazdasági szektorok ban adott esetben nagy károkat is okozhatnak ezek a hatások, hogyha a helyzetet nem kezelik optimálisan. Elmúlt héten Strasbourgban sok kolléga kommunikációs káoszról beszélt, Németország esetében ugye egy szövetségi állami rendszerünk van, ahol ugye szövetségi tartományok a saját egészségügyi minisztériummal rendelkeznek, saját vizsgáló laborokkal. Aztán ugye itt van az európai szint mindezek fölött, itt ülünk a parlamentben, és mi most itt arra törekszünk, hogy a lehető, hogy a lehető leggyorsabban cselekedjünk, és az okokat a lehető leggyorsabban tisztázzuk. Ez nyilvánvalóan az emberek érdekében is áll, de az érintett gazdasági szektorok érdekeit is szolgálja. Úgyhogy biztos úr, megadom önnek a szót, hogy beszámoljon nekünk arról, hogy a helyzet milyen a bizottság szemszögéből, és milyen tanulságokat tudunk ebből levonni a stokholmi ügynökségük foglalkozik a járvány megelőzéssel és a járványszerű megbetegedések kezelésével. Kérdés az, hogy ők mit tudnának e, ők jobban tenni, hogy ne teljen el három-négy hét addig, mire végleg világosan látjuk az okokat, és megtaláljuk a világos nyelvet is, hogy beszéljünk e, a nyilvánosságos a polgárokkal. Parancsoljon, öné a szó. Well, thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. Hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy elmondhatom a szakbizottságuknak a, az ehhez járvány legutóbbi fejleményeiről. Mindannyian aggódunk, hiszen óriási megbetegedéseket és jelentős mennyiségű halálesetet okozott ez a járvány. Szeretném még egyszer mély részvételmet nyilvánítani azoknak, akiket ez szomorúan érintett. Jelenleg 3324 ehhez esetet jeleztek az Európai Unióban, Norvégiában és Svájcban legújabb súlyos bonyodalmakkal járnak ezek. A legutóbbi információ alapján 35 haláleset volt Németországban és egy haláleset Svédországban a kitörés óta. Sajnos úgy tűnik, hogy a betegség inkubációs periódusa miatt további halálesetek várhatók, és lehet, hogy a legsúlyosabb megbetegedéseket nem lehet megmenteni. Hamburg környéke Észak-Németországban a legérintettebb eset. Németországon kívül vagy nem utazó német állampolgárok, vagy pedig korábban Németországban járt külföldieket érintenek. Az Európai Bizottság nézzük, mit tesz a járvány kitörése ellenében. Először is aktiváltuk az összes hálózatot, amely a válságkezelésben érintett. Akkor, amikor az első értesítést megkaptuk május 22-én Németországból. A hálózatok napi kapcsolatban vannak egymásban, és azonnal információcserét biztosítanak a járványal kapcsolatban. A bizottság szinte naponta tart megbeszélést a közegészségügyi és eh, élelmiszeregészségügyi tagállami hatóságokkal és a járvány fejleményeit tárgyalják meg, az érintettek és megbetegedettek kezelését. A gyors riasztási rendszer és a, a figyelmeztető rendszer megfelelő információcsere alapnak szolgált. Az Európai Betegség Megelőző és Ellenőrzési Intézményt felkértük arra, hogy elemezze a kockázatot, a fejlemények hatására ezt folyamatosan aktualizálják. Az intézet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal együtt preventív intézkedéseket fogalmaz meg a lakosság számára, amely minden hivatalos nyelven a bizottság honlapján hozzáférhető. Egy olyan platformot is kialakítottunk, amely a kezelés legjobb gyakorlatait oszthatják meg a tagállamok és az érintett hatóságok. Az élelmiszerbiztonsági hatóság pedig több kérdésben javaslatokat tesz a szennyeződés, a friss zöldség szennyeződése és az esetleges enyhítés intézkedésekről. Az EFSA néhány nappal ezelőtt már átadta első ajánlásait, melynek legfontosabb eleme az élelmiszerlánc egészében a lehető legmegfelelőbb higién és eljárások betartása. A korábbi években már izoláltak a, az élelmiszerekben meghatározott patogének közül hasonló patogéneket. Az e, nagyon fontos továbbá az, hogy az EFSA szakértők tíz nappal ezelőtt bekapcsolódtak a német epidemiológiai vizsgálatok koordinálásába. Ez nagyon fontos volt, hiszen így a járvány forrásaként megtalálták az okozó baktériumokat. Rekordidő alatt sikerült ezt megvaló, megvalósítani, rekordidő alatt, mint egy 6 napról 48 órára csökkentették. Nézzük, hogyan értékelte mindezt a, a nagy közönség. A bizottság a, az élelmiszerbiztonsági hatóságokkal és az élelmiszerbiztonsági hálózattal folyamatos kapcsolatban van, és a a létrehozott weboldalt is folyamatosan aktualizálja. felkértük a tagállamokat arra, hogy erősítsék meg az erőfeszítéseket. Tisztelt képviselők, szeretném önöket biztosítani arra, arról, hogy a bizottság és ügynökségei továbbra is mindent megtesznek a nemzeti egészségügyi minisztériumokkal és hatóságokkal azért, hogy megoldják a járvány problémáját. Vasárnap a bizottság és az EFSA Németországban járt az élelmiszer alapú megbetegedések szakbizottságával, hogy hozzájáruljon és segítse az ottani folyamatos munkálatokat a forrás meghatározásában. Az egészségügyi tanácssal és a miniszterekkel tárgyalva arra kértük Németországot, hogy továbbra is folytassa az ellenőrzést, és próbálják a járvány elterjedését visszafogni. Június 7-én kedden az Európai Parlamentben is a plenárisan megtárgyaltuk az ehhez járvány kitörését, és hangsúlyozták, hogy fókuszáltan a szennyeződés forrásra összpontosítva kell a vizsgálatokat folytatni. Kiemelték a, kiemeltük azt is, hogy szakértők és politikusok által biztosított tájékoztatást tudományos alapokra építve kell a szükségtelen félelmeket megelőzve közreadni. A magyar elnökség konkrétan az, a az ehhez járvány kitörését és pénzügyi következményeit tárgyalta. Június 8-án szerdán én magam részt vettem a német egészségügyi és mezőgazdasági miniszterek ülésén, és meglátogattuk a berlini válságcsapatot. Velük tárgyalva és hangsúlyoztam, mennyire fontos, hogy a központi és a, a szövetségi hatóságok együttműködjenek, megfelelő kommunikációt folytassanak Pénteken az epidemiológiai vizsgálatok alapján a német hatóságok bejelentették, hogy egy gazdaságot meghatároztak, amely különböző típusú bab spórák, bab csirákat, szennyezett babcsírákat értékesített. A következő hét elején bejelentették, hogy a laboratóriumi tesztek eredményei megerősítették azt, hogy az EHC 104-es baktérium családját megtalálták ennek a gazdaságnak a bab csíráiban. Rendkívül fontosnak tartjuk ezt az eredményt, hiszen meghatározható a szennyeződés forrása. A járványügyi kutatások eredményét pedig a laboratóriumi vizsgálatok is alátámasztották. A kapcsolatok is fontosak, az emberek, az élelmiszer intézmények, illetve az élelmiszer értékesítő és forgalmazó telepek, valamint a gazdaság között. Nagyon fontos azt is megállapítani, hogy ez a baktérium hogyan került be az élelmiszerláncba. A bizottság a tagállamokkal együtt le kell, hogy vonja a válságból a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a riasztási és reakciós rendszer tovább fejleszteni. Alapvetően fontos, hogy a nemzeti hatóságok ne siessék el kiszivárogtatott források, kiszivárogtatott információ alapján a figyelmeztető jelzéseket közzétenni. Nem szabad a lakosság körében Európa szerte igazolatlan és nem bizonyítható tényekből félelmet kelteni. Ez a járvány is illusztrálja, hogy mennyire fontos, hogy a tagállamok és a hatóságok alaposan vizsgálják meg a szennyeződés lehetséges formáját, és megfelelő riasztásokat valósítsanak meg. Ennek alapján, ahogy a parlamentben is elmondtam, természetesen azt is biztosítani kell, hogy minden döntésünk, válaszunk olyan legyen, hogy annak alapján a döntéshozók megfelelő bátorsággal meghozzák azokat a döntéseket, amelyekkel az állampolgárokat megvédik. Ha ez sikerül, akkor levonhatjuk a válság tanulmányait is. Tanulhatunk belőle, és javíthatjuk rendszereink működtetését. A koordináció, az egyértelmű információs és kommunikációs útvonalak adják a az ilyen jellegű helyzetekben a hatékony eljárások alapját. Meg kell tanuljuk, a, meg, le kell tudnunk vonni a következtetéseket. Bizonyos termékekre akár tilalmat is el kell rendelnünk. Hangsúlyozom, hogy földrajzilag Hamburg város környékére korlátozódik a tilalom, tehát semmi ok nincs arra, hogy európai szinten bármilyen intézkedést hozzunk. A forrás meghatározásának tükrében úgy gondoljuk, hogy bármely termékre vonatkozó tilalom aránytalan lenne. Időközben a bizottság szolgálata keményen dolgozott azért, hogy végrehajtsa azt a politikai megállapodást, amelyet Barozó elnök és az orosz elnök Dimitri Medvegyev és az orosz EU csúcs találkozó Nyizsnyi Novgorodban június 10-én pénteken hozott. Ebben a megállapodásban az Oroszország megszüntette az Európai Uniós zöldségimport tilalmát, és ennek hatására az Európai Bizottság szolgálatai további, egy konkrét javaslatot is továbbítottak az orosz illetékes hatóságok számára. Mára az orosz hatóságok értesítettek minket arról, hogy véleményük szerint a bizottsági javaslat nem felel meg a bározó Medvegyev politikai megállapodásoknak. A hétvégén bejelentett forrás, szennyeződés forrás meghatározása alapján azonban a bizottság úgy véli, hogy igenis ez az EU-orosz megállapodás hatájába tartozik. A bizottság várja, hogy az orosz hatóságokat, hogy az orosz hatóságok a javaslatot újra vizsgálják, hogy a végleges tilalmat feloldhassák. Bizonyos zöldségtermelő gazdák számára rendkívüli hatással volt a válság. Ezért dolgozom együtt Csolos biztossal, hogy enyhítsünk a válság kitörése miatt kárt elszenvedő gazdákon. Kéz a kézben a tagállamokkal egy a célunk, hogy véget vessünk mielőbb ennek a járványnak. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, Deli biztos úr. A helyzetjelentést ma, június 14-én, kedden. Az elmúlt héten igen elfoglalt volt, minden napra jutott egy magas szintű európai nemzeti, nemzetközi szintű találkozó, most további vitára kerül sor a képviselők részvételével. Jó, akkor németre váltok, azt mondta, hogy nem szabad a nyilvánosságra zúdítani a megalapozatlan közleményeket, de lehet, hogy ez már csak egyfajta vágyálom, hiszen még nincs meg a hatáskör, ki tájékoztassa a nyilvánosságot, akinek la- laboratóriuma van, vagy van az Európai Unióban egyfajta koordináció arra vonatkozóan, hogy ki felel a nyilvánossággal való kommunikációért. Ez is egy olyan kérdés, amelyről már Strasbourgban beszéltünk. Persze nem az Egyesült Államok vagyunk, az Egyesült Államoknak megvan a maga járványügyi hatósága, nem tudom, hogy a, az ehc kapcsolatban esetleg szóba kerül ez a több Európa égisze alatt. Elhangzott az is, hogy ez a csíra gyár talán, illetve ez a gazdaság olyan magokat vásárolt, aminek az eredete bizonytalan. Nem lehet tudni, hogy Ázsia, Európa, Afrika, EU kívüli helyről származik-e. A másik probléma ugye a nyomon visszakövethetőség az élelmiszerek, és ebben az esetben a magok a magvak visszavezethetősége. Ez ugye a jogalkotás része, és valahol itt a házban egy háromoldalú tárgyaláson is foglalkozni kell erről, mit tudunk azokról az élelmiszerekről, amiket vásárolunk, amiket megeszünk. A mezőgazdasági miniszterek a gazdák ártalanításával fognak foglalkozni, ez az ő feladatkörük, és Oroszország reakciója pedig azt mutatja, hogy mennyire érzékenyek ezek a dolgok. Első pillanatra aránytalannak tűnt a reakció, hogy az egész Európai Unióból való élelmiszerimportot megtiltsák, ez némileg túlzásnak tűnt, de hát figyelembe kell venni nekik is az emberek egészségének védelmét. Így lehet látni, hogy igenis van interdependencia az EU-n belül is, és az Európai Unióban globális minden, hiszen ahol mi valahol egyik országban történik, annak mint bombaként való robbanó hatása van. Köszönöm szépen, sokan kérnek szót. Pila Aúzó az első. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm biztos úrnak is a prezentációját. Biztos vagyok benne, hogy az összes Európai Bizottsági Ügynökség és Szolgálat nagyon keményen dolgozott, és ön is, és Csolos biztos úr is rengeteget dolgoztak ezzel kapcsolatban. A nyomozást tovább kell folytatni, hogy megtaláljuk azt, hogy az E. coli baktérium egyáltalán hogyan jutott ezekbe a magvakba. Az E. coli nem növényi patogén, tehát valahogy bele kellett kerülnie, például a mag kezelése során, vagy azon a módon, ahogy a növény, a magot terveztették azon a módon, a, abban a módszerben volt valami probléma. Igen, nem szabad fölösleges gazdasági problémákat vagy pánikot kelteni. Mint azonáltal volt komoly pánik a társadalomban, egészen odáig menően, hogy múlt héten az Európa Tanács épületének a menzáján ami az európai parlamenti menza mellett van. Egy olyan címkét olvashattunk, hogy nincsen -e az ételben spanyol termék. Ez is mutatja, hogy milyen mértékű volt a pánik. Persze a megfelelő konzekvenciákat le kell szűrni, és tanulnunk kell abból, ami történt. Az elővigyázatosság elvét se feledjük el, ezt újra kell definiálni. Beszélhetünk az elővigyázatosság elvéről, de ez nem jelenti azt, hogy elsietett kijelentéseket kell tenni. És ugyanakkor meg kell vizsgálni a 1602 per 2011-es rendeletet is, ami a gyors öm, riasztási rendszert érinti. Az egész élelmiszer láncban bárhol felmerülhet probléma, de ezt a riasztási rendszert nem használhatjuk arra, hogy korlátozzuk a kereskedelmet, vagy akadályozzuk. Pedig itt most épp ez történt. Valahogy kompenzálni kell azt a kárt, ami ezáltal történt. És nyilván minden tagállamra kell találni egy tárgyaló partnert, vagy egy olyan kommunikátort, aki segít abban, hogy egy ilyen sajnálatos esemény legközelebb ne így történhessen meg. Változtatni kell azon, ami változtatható, meg kell tanulnunk, a, tanulnunk kell levonni a következtetéseket, és természetesen lezárni a nyomozást, hiszen amikor már az egész ügynek vége van, akkor tudni kell azt is, hogy a nyomonkövetés, a visszakövethetőség területén milyen lépésekre van szükség, hiszen nagyon fontos tudni, hogy ez az E. coli törzs hogy került oda. Az elmúlt 15 évben ugyanis nagyon sokat foglalkoztunk vele, és még most sem tudjuk, hogy került az ételbe. Köszönöm szépen, Júzó asszony gyakorlatilag a szabályok, megfelelő szabályok megtalálása gyakran olyan, mint egy tűt keresni a szénakazalban. Tehát talán jó lenne tudni, hogy honnan származik a fertőzés. Az első feltételezések azok hamisak, hibásak voltak. Spanyolországot gyanúsították, és ez teljesen alaptalan híradás volt. Ugyanakkor ki kell abból indulni, hogy jó hiszemben adták ki ezt a jelentést, még hogyha kárt is okozott. Péter Líze. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Dali biztos, hogy ellátogatott ide a bizottságunkba. Az elmúlt héten egy kitűnő eszmecserén vagyunk túl. A előadásának az elején azt mondta, hogy a betegeknek illetőleg az időközben 36-ra növekedett számú elhunytak eh, hozzátartozóinak az együttérzését szeretnék kifejezni. Évelején ugye volt a dioxin kérdése, abban emberek életüket vesztették el, és tényleg eh, voltak eh, félelmek, jogos aggodalmak, most pedig rendkívüli a halott halottak száma, így hát meg kell, hogy állapítsuk, hogy bizonyos dolgok félrementek. Az elmúlt héten már mondtam, hogy a hamburgi hatóságok először tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy ugye a spanyol uborkát ö, gyanúsítják, és csak sok órával később tájékoztatták az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. Hát ez elfogadhatatlan, ezt mindenképpen máshogy kell a jövőben tenni, és biztos vagyok benne, hogy egy koordináltabb eljárásmód, lehetővé tette volna, hogy az igazi okot hamarabb megtaláljuk. Ugyanakkor szeretnék attól is óva intani, óva inteni, hogy azt mondjuk, hogy először csak, hogy csak akkor lehet először információt megosztani a nyilvánossággal, hogyha teljesen biztos az az információ. Itt voltak ugyebár a spanyol uborkát érintő megállapítások, laboratóriumi eredmények, tehát ezekből kiindulva azt is mondhattuk volna, hogy gyakorlatilag beigazolódott a velük kapcsolatos gyanú, mégis mégis, miután ez a gyanú beigazolódni látszott, három napig még visszatartották ezt az információt. Nyilvánvalóan egyetlen egy politikus sem várt volna még ennél is tovább most már ugye 35 ember hunyt el, és a biztos azt mondja, hogy a halálesetek száma valószínűleg növekedni fog a lapangás idő mi- miatt. Tehát nyilvánvaló az, hogy információkat visszatartani sem lehet, be kell tartani a tájékoztatási jelentéstételi útvonalakat, és így kell minél hamarabb az igazi okot megtalálni. Szeretnék egyértelműen figyelmeztetni arra, hogy hogyha van egy labor eredmény által megfogalmazott gyanunk, még hogyha az nem is eh, százszázalékos, akkor is adott esetben tájékoztatni kell a nyilvánosságot. Ez az utolsó pont, a konkrét esetben az antibiotikumok eh, alkalmazása az nem volt megfelelő, hiszen az antibiotikum a fertőzés lefolyását azt súlyosbíthatta. Következő héten, a következő hónapban, vagy adott esetben a jövő év után, aztán megint szembe fogunk kerülni egy olyan kórokozóval, ami eh, rezisztens a antibiotikumokkal szemben, és éppen ezért antibiotikumokkal nem kezelhető. Éppen ezért a parlament már az előző májusi plenáris ülésen elfogadott egy határozatot a antibiotikuma szembeni ellenálló képességről. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság mennyi, mire jutott ebben a témában. Elnök, köszönöm szépen. Péter Lizebász Eichhaut kap következőként szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak a friss híreket egy héttel a Strasburgi plenáris találkozónk után. Hadd kezdjem azzal, hogy igen, le kell vonni a kommunikációból a követéseket, és ez rendkívül fontos, hiszen persze nagyon könnyen bíráljuk azt, hogy hát a baktérium forrását nem tudták elég gyorsan megtalálni, de hát tényleg egyetértek az elnökkel, hogy tűt kerestünk a szénakazalban. Mindenki természetesen a lehető leggyorsabban próbálta megtalálni a forrás, de eközben nyilván a kommunikáció rendkívül fontos, és hogyha nem találjuk, ha nehéz, tudom, hogy meg, nehéz megtalálni a forrás, de közben muszáj kommunikálni, és a kommunikációval tudjuk biztosítani azt, hogy ne legyen pánik. Ugyanakkor az sem megfelelő, hogyha egyáltalán nem kommunikálunk akkor, amikor erre szükség volna. Úgyhogy egyetértek Lize úrral, hogyha az egészet megfordítjuk, és jó érveket találunk és azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy a, a zuborka volt akkor is, csak azért, hogy biztonságosban legyünk, azért egy ideig most ezt ne egyék. De nem biztos, hogy rá kéne mutatni arra az országra, ahonnan az az uborka származik, hanem akkor mondhatnánk azt, hogy hát legyenek óvatosabbak az uborkával, de nem kell rámutatni egy konkrét országra, ez egy fölösleges információ. Tehát a kommunikáció rendkívül fontos, és ezért a biztos úr az önhöz intézendő kérdés, amiszer ön azt mondta, hogy a tanulságokat le kell vonnunk, de hát egy kicsit általánosan fogalmazott arra vonatkozóak, hogy milyen tanulságra gondolt. A mi kommunikációnk itt most ebben az esetben, Németország esetében azt mutatja, hogy a kommunikációs láncolat túl hosszú. Tehát egy oldalról egy kórházban felfedezik, utána van egy helyi, majd egy regionális, majd egy szövetségi járványi intézet, ez a Robert Koch intézet, aztán utána eljut az EU szinthez. Ez túl sok lépés. Tehát túl sok lépésben jutunk el oda, hogy az EU kommunikál, és itt ez probléma. Itt a bizottságnak kéne, hogy legyen valami javaslata, hogy biztosítsa, hogy sokkal gyorsabb legyen, sokkal rövidebb legyen ez a kommunikációs lánc. És ezért valamilyen központi regisztrációs hivatalra lenne szükség európai szinten. Hogyha találunk egy ilyen problémát, akkor azt arról rögtön a központi regisztrációs hivatal tudjon és foglalkozzon vele. És hogyha nincs ilyen, akkor továbbra is ezek a nagyon hosszú kommunikációs láncolatok maradnak meg, és ez sürgős helyzetben, vészhelyzetben problémát jelent. Tehát, hogyha biztos úr azt mondja, hogy a kommunikációból tanulnunk kell, akkor én erről szeretnék konkrétabbat hallani, hogy hogyan tudjuk ezeket a kommunikációs vonalakat lerövidíteni, és lesz-e valamilyen központosított regisztrációs hivatal, ami biztosítja azt, hogy Európában, európai szinten tudjunk arról, hogyha valami egy konkrét kórházi szinten történik. Köszönöm, most lezárom. Lezárom az ülést, nem tudom hogy van-e még valaki, aki hozzá akar szólni. Jó, akkor Chris Davis még. Elnök úr, köszönöm szépen. Emberek haltak meg a válság következtében, és együttérzésünket kell családjuk felé kifejeznünk, és azokkal is, akik még mindig szenvednek. De együtt érzek a biztossal is, mert hát az Európai Unió egészében ő felel a lakosság egészségéért, amikor ilyen jellegű eseményekre kerül sor. Ilyen helyzetben biztos, hogy nem tud mit tenni. Milyen következtetéseket lehet levonni, vagy milyen tanulságokat? Hogyan lehetne megpróbálni bármilyen formában lehetővé tenni, hogy reagáljanak a felelősek, de mondjuk Németország van, ami történt azzal kapcsolatban, nem biztos, hogy elmondhatjuk, hogy, hogy glóriával övezve hátradőlhetünk, mert csodálatos európai szolidaritásról tettünk volna tanúbizonságot, nem. Nagyon sok kérdés van az EFSA-val kapcsolatban, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal kapcsolatban is. Én arra gondoltam, hogy az EFSA abszolút központi jelentőségű az egész ügyben, és úgy tűnik, hogy a nagyon későn vonták csak be. Persze az EFSA ugye hosszú távú, nagy eledményeket, elemzéseket, tanulmányokat végez, de arra gondoltam, hogy van mégis egy ilyen gyors reakciós elem is az EFSA-ban, de még csak nem is hallottuk a válság során az EFSA nevét. Nem tudom, biztos úr ezzel kapcsolatban mit tudna mondani. Köszönöm. Az EFSA Parmában mennyire gyors volt a reakció. Linda McEwen. Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm azokat az erőfeszítéseket, amelyeket most is tesznek. A kérdésem a következő. Úgy gondolom igaza van, a forrást kell megtalálni, és orvosi megoldást találni együttműködve. Említette azt is, hogy miért, miért történt ez, hogy honnan jön az ehhez baktérium. Erre kérdeznék én is. A legutóbbi vitában is megemlítettem, hogy az Egyesült Államok FDA-jával találkoztam néhány héttel ezelőtt, és ők azt mondták, hogy ezek nem ritka problémák, és semmiféle problémájuk nem volt sem gyümölcsel, sem élelmiszerrel eddig. Azt szerettem volna csak tudni, hogy megnéztük-e megfelelően, hogy az Egyesült Államokban mi volt általában a problémák okozója. Ugye tudjuk, hogy az E. coli baktériumnak általában mi az okozója. Itt nem csak folyamatról van szó, hogy ki beszélt kivel, meg mikor, hogy meg miért, hanem hogy van-e valami a gazdálkodásban, ami okozta, vagy a kollégák, akik régóta itt voltak, azt mondták, hogy már évekkel ezelőtt is volt vita arról, hogy a mezőgazdaságban a hígtrágyát lehet-e használni, vagy sem. Tehát mi a normál forrása az ekolabaktériumnak? Az emberek a mai napig meghalnak emiatt, de kellene, hogy legyen egyfajta politikai következtetésünk, és nem csak a technikai, kommunikációs szempontokról kellene beszélnünk, hanem van -e valami következtetés a mezőgazdaságpolitikára, vagy másra, a gazdálkodásra. Az emberek ezt akarják tudni ugyanis, hogy hogyan lehet elkerülni. Mert hogyha ez kockázatot jelent az élelmiszer és a zöldség szempontjából, akkor hogyan lehet minimalizálni, milyen lépésekkel a kockázatot? Van-e valami, amit levonhatunk tanulságként a múltból, hogy mi van az Egyesült Államokban, más országokban? Ott az esetszámok emelkednek, vagy sem? Van-e valami tanulság másutt? Köszönöm. Marie Polzen a következő. Rande. Köszönöm szépen elnök úr. És szeretnék biztos úrnak is köszönetet mondani, hogy itt van. Egy konkrét kérdést szeretnék feltenni, amely újra és újra foglalkoztat az elmúlt időszakban. Miért tartott ennyi ideig? Megismételném a kérdést, miután feltette a fejhallgató, tehát egy konkrét kérdésem lenne önhöz. Az az érzésünk, hogy nagyon hosszú ideig tartott a megbetegedés, az első megjelenése után, mire meglett a megoldás, meglett a korokozó forrása. Az lenne a kérdésem, hogy nem lenne a legfontosabb feladat a jövőben annak biztosítása, hogy gyorsan reagáljunk, és gyanús esetekben minél hamarabb megtaláljuk a megfelelő diagnózist. Nagyon nehéz megtalálni a kór igazi forrását, főleg miután a megbetegedéstől számítva egy-két nap már eltelt, hiszen az élelmiszerek forgalomba kerülnek, azokat elfogyasztják, tehát azoknak a származása később már nehezen tárható fel. Ebből kellene a jövőre nézve tanulságokat levonnunk. És még egy dolgot meglepőnek találtam. Hogy is hihetjük azt, hogy a modern módszerekkel termelt uborka kapcsolatba került marha trágyalével, hiszen az ökológiai mezőgazdaságnak is vannak persze kockázatai, nem csak az ipari természetű mezőgazdálkodásnak, úgyhogy de hát egy dolog teljesen biztos, ez a fertőzés valószínűleg természetes okokra vezethető vissza. Tehát a fő kérdésem, miért tartott ennyi ideig, mire megtalálták az okokat? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Igen, tehát miért tartott ennyi ideig az okoknak a feltárása? Tehát annak a megállapítása, hogy nem az uborkák, hanem a növényi csirek okozták a fertőzést ugye erre a megállapításra akkor jutottak, miután egy bizonyos éttermet látogató embereket megkérdezve kiderült, hogy ők tömegesen csírát fogyasztottak. Nikolási kolléga kap következőként szót. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív jelzést jelent az biztos úr, hogy ön itt van, és hogy ennyire sűr, gyorsan reagált a felmerülő helyzetre. Szeretném kifejezni a csodálatomat ön iránt, hiszen nagyon sok területen nehéz gyors intézkedéseket, gyors döntéseket hozni. Olyan döntéseket, amelyek remélhetőleg jó megoldást jelentenek. Szeretnék egy orvosi aspektusra rámutatni ebben az ügyben. Biztos úr, Történetesen értem pár évig Kanadában, és 2001-ben egy E. coli járvány tört ott ki. Ez is enterohemorágiás forrásból származott, és nefrotoxikus volt. Ez azt jelenti, hogy a vesében vérzéshez vezetett. A gyermek, különösen a gyermekek voltak nagy veszélyben. Úgy gondolom, hogy itt hasonló eset állt elő az E. coli fertőzéssel kapcsolatban. Azt javasolnám, hogy talán vonjuk le a következtetéseket, és nézzük meg a kanadai orvosok feljegyzéseit, a mikrobiológiai vagy járványügyi következtetéseiket vizsgáljuk át, kérdezzük meg őket, hogy ők hogy küzdöttek meg ezzel a járványal 2001-ben. Akkor volt egy olyan üzem, vagy egy olyan installáció, aminek az volt a feladata, hogy emberi székletet terjeszen egy mezőgazdasági területen, és ennek a szivárgása okozta a problémát. Nem akarom azt mondani, hogy itt ugyanezt történt volna, most Németországban, de persze fennáll a lehetősége annak, hogy egy növényt megfertőzünk azáltal, hogy állati vagy emberi származású trágyával trágyázzuk. Talán érdemes lenne erre, az, erre a gondolatra is koncentrálni akkor, amikor vizsgálódunk. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy konzultáljunk a szakértőkkel. És szeretném hangsúlyozni azt is, hogy úgy gondolom, hogy nem figyelünk eléggé oda azokra a területekre, mint például a mikrobiológia, és túl kevés szakértőnk van a laboratóriumokban, akik értenek a mikrobiológiához, és a jelenlegi fejlődéssel, vagy a jelenlegi változások ütemével ők nem tudnak lépést tartani. Egyszerűen kevesen vannak. Az EFSA-t és az EFSA laboratóriumait fel kellene szerelni megfelelő mértékben, illetve a tagállamoknak is kellene, hogy legyenek megfelelő saját laboratóriumi, akár helyi mikrobiológiai szakértők és laboratóriumok, akik eh, például gyorsabban esetleg felfedezhették volna ennek a járványnak a forrását. Meg kell bizonyosodnunk tehát arról, hogy megvan a megfelelő felszerelésünk is, a megfelelő berendezések. Líze úrral is egyetértek abban, hogy eh, úgy kell tekintenünk ezt a helyzetet, hogy fel tudjunk készülni a következő hasonló esetekre, amik esetleg a jövőben felmerülhetnek. Azt hiszem, hogy az én nevem hangzott el. Hát várnom kellett addig, amíg a tolmácsolás befejeződik, hogy megkönnyítsem a következő személy felszállásának a letolmácsását. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Dáli biztos úrnak, hogy ennyire öm, jól összefoglalt, friss információval látott el minket Strasbourgban is, és itt ma is. Kettő pontra szeretnék visszatérni, hiszen nagyon sok mindenről már beszéltek a kollégáim. Chris Davis és mások is beszéltek arról, hogy első sorban nemzeti vagy annál is alacsonyabb szinten kell egy ilyen helyzettel, egy ilyen élelmiszer által terjesztett betegség terjedésével bánni de azt hiszem, hogy úgy látjuk, hogy a kommunikációs csatornák nem megfelelően működtek. Az Európai Bizottság tudna-e tenni valamit ennek érdekében, vagy vizsgálták-e azt, hogy mit tudna tenni az Európai Bizottság, hogy a kommunikáció jobb legyen? És egy még egy kicsit pozitívabb dolog jön a jelentésében, arról beszél, hogy az Európai Uniós Római Referencia Laboratóriumban milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy lecsökkentsék a kolibaktérium beazonosításának az idő idejét. Ez egy egyedi dolog, egy egyedi eljárás, vagy egy olyan fejlesztés, amit a későbbiekben más esetben is fel tudunk használni. Esetleg fel lehet használni a hasonló öm, körülmények jövőbeli gyorsabb elkerüléséhez. Köszönöm. Köszönöm, és az utolsó felszólaló Judit Megisz mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm. Úrikével beszélgettem múltkor erről, és akkor tárgyaltunk a tanácssal is. A, az ehhez kitöréséről. Arról van itt szó, hogy ki kezeli a válságot, ki áll a kormánykerék mögött. Önök azt mondták, hogy erről beszélni fognak még, de túl sok hatóság van ebben érintve, és hogyha túl sok a dudás a csárdában, akkor nem lesz jó a zene. És a hajó sem megy a jó irányba, ha több a kapitány. A válságkezelés egyszerűsítéséről beszéltek -e a tanácsra, tettek-e ilyen javaslatot, és konkrétabban vajon Németország, amely ugye nem nagyon volt hajlandó megosztani bármit, hogyan lehetett ezt a közeljövőben majd valamilyen formában módosítani? Köszönöm. Igen, biztos úr hallotta tehát, hogy a tagoknak milyen javaslatai és fenntartásai vannak az EFSA mikrobiológusairól, a központi hatóságról, a felügyeleti hatóságról, az antibiotikumok kérdéséről. Nos, ez nem pont ugyanez az eset, de kérem, válaszoljon a feltett kérdésekre. Alapvetően, amit hallottam ma délután, az pontosan az a fenntartás, amely nekem is volt, amelyel én is szembesültem a válság egésze alatt az információáramlás, a koordinálás. Ez nagyon fontos az ilyen esetekben. A tapasztalataink nem csak az enyém, hanem a szolgálatom tapasztalata is, és az évek során az volt, hogy nagyon fontos, hogy hasonló válsághelyzetekben legyen egy fókuszpont, amely kezeli a helyzetet, és amely kommunikál a helyzetről. Elégedett vagyok-e? És hadd kezdjem a legutolsó kérdés egyikével, hiszen ez a legpertinensebb kérdés, és nem vagyok elégedett az információ átadásnak a formájával, meg kell, hogy mondjam. És az üzenetek, amelyeket én magam is a kollégáknak Németországban is átadtam, és meg kell, hogy mondjam, hogy ők tényleg mindent megtettek, amit csak tehet, lehetett. Nos, ennek az üzenete az, hogy sokkal nagyobb koordinációra lett volna szükség. A német szövetségi kormányzat olyan, amilyen, és az, ami, de ami a hatásköröket és illetékességeket illeti, most ezekkel kapcsolatban meg kell értsük a helyzetet. És tudnunk kell azt is, látnunk azt is, hogy újra lehet-e alakítani a dolgokat úgy, hogy az olyan helyzetekben, amikor ilyen nagyon erős hatáskörök vannak tartományi szinten, körzeti szinten, ott mit lehetne tenni, és hogyan lehet egy koordinációt nemzeti szinten legalább biztosítani, amely a, az Európai Unióval, az Európai Unió szervezeteivel lenne felelős a koordinációért. Ahogy az elnök úr is mondta, Oroszország reakciója megint egy dolgot bizonyít, egy hajóban ülünk, egy csónakban ülünk, és bármikor történik, bárhol, bármi, Európa határain belül az olyasmi, amin, aminek majd egész Európának kell a következményeit és terhét viselnie. Éppen ezért akkor, amikor eh, irigykedünk politikai szinten a hatáskörök eh, miatt, akkor azt is látni kell, hogy mi lesz a közös eh, következménye mindennek ezért sokkal kompaktabb, összefogottabb módon kell a dolgainkat végezni. Ez tehát az üzenet. Az én üzenetem, és amit én magam is eh, elmondtam, el magam vittem, amikor Németországban az ottani tartományi és szövetségi miniszterekkel tárgyaltam a németországi eseményekről. A kommunikáció nagyon fontos, és hogyha megfelelő a koordináció, akkor valószínűleg elkerülhető bizonyos hiba, vagy elkerülhető bizonyos hibák ebben az esetben is, hogy például megemlítettek egy országnevet az első uborka esetnél már. Ezzel egyetértek, egyetértek, és nem tudom kell elegendően hangsúlyozni ezt legyünk óvatosak, akkor, amikor eh, egy eh, kockázat ellenes eh, politikai, vagy kockázatra túlzottan, bocsánat, kockázatra túlzottan érzékeny politikai osztályt alakítunk ki. Vannak bizonyos dolgok, amiket nem lehet ilyen formában vállalni milyen következtetéseket le, tanulunk, vonunk le, és a milyeneket kellene levonnunk. Az egyik ilyen következtetés pontosan az, hogy tudjuk-e a kommunikációs szempontokat megfelelő formában javítani. Itt nem hosszú kommunikációs láncról van szó, nem erről. A, arról van szó, hogy egy kommunikációs csatorna legyen, ne egy ember, aki mond valamit, vagy egy tartomány, aki ezt mondja, és a másik a másikat, és akkor a szövetségi minisztérium a harmadikat, és a bizottság a negyediket. Ez a fajta koordináció, ez a, erre a fajta koordinációra van szükség. És úgy gondolom, hogy valóban hosszú kommunikációs folyamat, tehát hosszú folyamat ez, amíg ilyen kommunikációt tudunk kialakítani, de ez most még hiányzott. Az EFSA. Az EFSA készen állt arra, hogy szolgálatait felkínálja a válságban. Már a legelején. De hát sajnos az EFSA végül, illetve végül az EFSA Németországban csak a hét végén, múlt hét végén tudott közreműködni, a közreműködését megkezdeni, és az a fajta munka, amit az EFSA személyzete, munkatársai végeztek, tehát az, e-, a járványtani folyamatok, eljárások elemzése, az az bizony rendkívül hatékony és hasznos volt, pozitív volt. Tehát az EFSA nagyon gyorsan reagált, az EFSA felkészült arra, hogy gyorsan lépjen, de megint csak a hatáskörök kérdése merül fel problémaként sajnos. Ahogy Davis úr is mondta, nem kényszeríthetjük magunkat bizonyos helyzetekben sem semmire. Van még egy dolog, amit meg kell tanulni, le kell vonni következtetésként, mégpedig azok a dolgok, amelyekről úgy gondolom a jövőben is tárgyalni kell. Biztos vagyok abban, hogy lesz egy teljes elemzés arról, hogy ezt a, hogy hogyan került ez a patogén az élelmiszerláncba első, először is, és úgy gondolom, hogy ez fontos. És, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy akár Németországban, akár egy ezen a farmon, amit meghatároztak, vagy a hajón, amely a magvakat hozta, de valahol egy a higién és előírásoknak nem megfelelő esemény történt. Nyomon kell követni visszafele. Ez nem lesz könnyű, de ez is egy olyan terület, amelyre figyelni kell a munkánk során. Én ugyanis úgy gondolom, hogy rettenetesen fontos az, hogy vissza tudjunk menni az eredeti forráshoz. Meg kell, hogy mondjam, hogy elégedetek kell, hogy legyünk azzal, hogy eljutottunk idáig, és tényleg azonosítani tudtuk a, a kontamináció forrását. Egyáltalán hogy az ételt megtaláltuk, amely a szennyeződést okozta, de most sikerült, bár nem mindig van erre mód. Most sikerült, és megint csak nem szabad, hogy hátradőljünk ha, és pihenjünk, hanem sok sokkal tovább kell menjünk, hogy megtaláljuk a valódi okot. És hát, hogy megnézzük azokat a tanulmányokat is, amelyek erről a patogén osztályról szólnak. A kanadai tapasztalatok, az Egyesült Államok beli tapasztalatok, amelyekről szó volt. Most, hogy ezt meghatároztuk, hogy Európa, most látjuk, hogy Európában is ez megtörténhet, valóban Ezek alapján sokkal részletesebb tudományos elemzésre van szükség ezekkel a problémákkal kapcsolatban is. A, a római laboratórium. Nos, ez tulajdonképpen az egyik referencia laboratórium, amelyet a bizottság is finanszíroz konkrét kérdéseknél. Ez történt az EHEC kapcsán is másoknál Róma miatt Rómában voltam, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen el kell, hogy menjek, hiszen ezek, a, gratuláljak ezeknek az embereknek, hiszen nagy büszkeséggel töltött el minket az, hogy ilyen gyorsan reagáltak. És hát azért is, hogy persze jobban megértsük, hogy ez az egész hogyan működik. Most ez egy folyamatos helyzet, ez egy kutatás, amely az ilyen jellegű kérdésekkel kapcsolatban felmerül. Az eredmény nem egyik napról a másikra született meg, hanem egy olyan folyamat, amely a kutatási programokban is meg kellett már, hogy jelenjen. Természetesen a kitörés, a járvány kitörése miatt figyeltünk erre a konkrét kérdésre. De hogy válaszoljak a Lize, Lize úr által feltett rezisztencia kérdésre. Nos, volt egy jelentés, amelyet az európai antibakteriális tudatosítási nappal kapcsolatban szeretnék elmondani. Ez eh, november 18-án lesz. Nem tudom, hogy ezzel sikerült-e minden feltett kérdésre válaszolnom. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönjük egyáltalán, hogy eljött, a vita nagyon hasznos volt. Volt benne némi ismétlés, de fontos dolgokra figyeltünk, és nagyra értékeljük munkáját, és az Európai Uniós ügynökségek munkáját is. Folytatni fogjuk ezt a párbeszédet, meg kell nézzük, hogy a, hogyan fog a vita is alakulni. Az a gond, hogy nem ez lesz az utolsó megbetegedés Európában, remélem tanulunk ebből, jobba, tehát okosabbak is leszünk, de hát köszönjük még egyszer, hogy eljöttek. Holnap 9 órakor koordinátorok ülése, és 10 órakor kezdünk az offshore eh, olajkitermelésre. Köszönöm, az ülést lezárom. Berlin was okay? Berlin was okay. Yeah, the poor people. I mean, uh, Lisa was my uh, huge